Üdvözlök mindenkit, jó reggelt! Kérem, hogy foglaljanak helyet, hogy kezdhessünk. Mindig kicsikét nehézkes reggel beindulni. Először is szeretném, hogyha jóvá hagynánk a napirend tervezetet, nem látok tiltakozást, úgyhogy elfogadtuk, és folytassuk az eszmecserével. Semeta biztos úrral, aki az adóügyekért, a vámunióért, pénzügyi ellenőrzésért és a csalás elleni ügyekért felelős. És minden további nélkül meg is adom neki rögtön a szót. Üdvözlök mindenkit! Nagyon köszönöm, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy kicseréljük alapvető elképzeléseinket az adópolitikai kérdésekben Mindannyian jól tudják, tavaly jelentős számú javaslat született, ezeket jelenleg vitatjuk a tanácson belül, illetve a parlamenten belül, és szeretném kiemelni, hogy az Európai Tanács legutolsó ülése nagyon fontos volt az adópolitika szempontjából az állam és kormányfők egyértelműen elkötelezték magukat az adó ügyekkel kapcsolatos anyagok továbbvitele mellett, tehát igyekszünk áthidalni a magas szintű kötelezettségvállalások, illetve a konkrét döntések közötti hiátust, amit a tanács szintjén kell meghozni. Tehát megállapodtunk abban, hogy az előre lépés, az előre haladást szoros figyelemmel fogjuk követni, ez nagyon fontos lesz, és nagyon fontos jelzés. És a bevezetőmben szeretném érinteni röviden hogy a legfontosabb javaslatok jelenleg hogyan állnak, valamint szólnék néhány szót a bizottság munkaprogramjáról 2012-re vonatkozóan, illetve hogy mit kívánunk tenni az európai szemeszter kapcsán. Tehát először is a folyamatban lévő ügyekről A közös konszolidált adóalapra vonatkozó javaslattal kezdeném. Szeretnék köszönetet mondani az Önök bizottságának. Kiváló jelentést készítettek, és nagyon fontos, hogy komoly többséggel kerüljön majd ez megszavazásra a plenárison, hiszen mindenféleképpen számítunk az önök támogatására ezen javaslat kapcsán. Tudjuk természetesen, hogy számos módosító, fontos módosító született az önök szakbizottságában, és ezeket majd a bizottság alaposan tanulmányozni fogja. Ami a tanácson belüli munkát illeti, a tanács tovább folytatja a tárgyalást az adó alapra vonatkozóan, a Dán soros elnökség szándéka szerint még a mostani fél évben szeretné véglegesíteni ezt a munkát, és szeretné elkészíteni a jelentést, egyfajta helyzetjelentést. Nyilvánvalóan kulcsfontosságú, hogy az adóalappal kapcsolatosan megállapodás szülessen, és hogy ezt követően tovább tudjunk lépni a politikai jellegű ügyekre, például a konszolidációs lehetőségekre, ami szintén szerepel a tanács javaslatában. Ami az energiaadózásra vonatkozó irányelvet illeti, szeretném megköszönni az Önök bizottságának azt a nagyon kiegyensúlyozott jelentést, amit elkészítettek, és amiről, ha jól tudom, ma vagy holnap szavaznak majd. Illetve most szóltak, hogy már szavaztak erről. A plenáris szavazás következik, az van még hátra, és nagyon fontos, hogy ez a kiegyensúlyozott jelentés, amit önök elfogadtak, megőrizze a legfontosabb elemeket, amikben az ECON szakbizottság megállapodott. A tanács munkáját illetően a Dán elnökség maximálisan elkötelezett, hogy ezt a javaslatot tovább vigye. Nagyon komolyan dolgoznak a kompromisszumokon, amit remélhetőleg mind a 27 tagállam elfogad. Az elnökség szándéka az, hogy politikai megállapodás szülessen az energiaadózásról szóló irányelvet, illetően még a Dán elnökség alatt. Talán a legellenmondásosabb része ennek a javaslatnak, amiről a tanácsban folyik a vita, a CO2 elemmel kapcsolatos, valamint a különféle energiaforrások jövőbeni igénybe vétele. Tehát ezek a legfontosabb kérdések, és az elnökség arra törekszik, hogy megfelelő kompromisszumokat alakítson ki a tagállamokkal. Most pedig szeretnék rátérni a megtakarítások a vetétekre vonatkozó adózás kérdésére. Azt hiszem nagyon fontos most, hogy lényeges előrelépés történjen. Az Európai Tanács ugyanis felkérte a tanácsot, hogy jelent, készítsen jelentést a júniusi tanácsülésre, és hogy sikerüljön megállapodásra jutni azzal a két tagállammal, amely egyelőre még blokkolja azt, hogy a bizottság felhatalmazást kapjon arra, hogy Svájccal, illetve más nem EU országokkal tárgyalást kezdjen itt hangsúlyozni kell, hogy minden kétoldalú megállapodás amelyekről jelenleg tárgyalások zajlanak, ne akadályozza az ezzel a kérdéssel kapcsolatos munkánkat. A közelmúltban levelet intéztünk a tagállamokhoz, és az elnökség egyértelműen felvázolta, hogy a kétoldalú megállapodások az egyes tagállamok és Svájc között milyen korlátokkal bírnak. Ezek nyilván befolyásolják majd a megtakarítások megadóztatására vonatkozó irányelv tartalmát. Tehát nincsen semmiféle korlátozás. A Svájccal folytatott tárgyalásokat illetően a Svájci Államszövetséggel ezt a témát is tehát alaposan meg fogjuk vitatni. Nagyon érdekes és tartalmilag is érdekes tárgyalások, viták folynak a tranzakciós adóval kapcsolatosan. Mindenki nagyon keményen dolgozik ezen a jelentésen. Nyilvánvalóan számítunk az Európai Parlament erőteljes támogatására, ami a javaslatunkat illeti. És nagyon jó lenne, hogyha ez a jelentés minél előbb megszületne, és erről a parlament minél előbb szavazna. Ez ugyanis pozitívan hatna a tanácson belüli vitára is. Milyen előrelépés történt a tanács munkája terén? A Dán elnökség felgyorsította a munkát ezzel a javaslattal kapcsolatosan, és az első olvasat van tulajdonképpen már le is zárta a témát a tanács. Az előző, a legutolsó ECOFIN ülésen is napirenden szerepelt ez a téma, és ezt követően különféle észrevételek születtek. amelyeket konstruktívnak tekinthetünk. Mindenki megegyezett a célkitűzéseket illetően, tehát a pénzügyi szektor megadóztatását illetően. És két irányban szeretnénk tovább folytatni a munkát. Először is a szakmai szinten, technikai szinten szeretnénk folytatni a munkát, másrészt pedig szeretnénk kompromisszumot kialakítani a tagállamok között. Megállapodás született abban is, hogy egy politikai vitára is sor kerül majd a Dán elnökség alatt, és remélem ez a politikai vita majd hozzájárul, és lehetőséget nyit a javaslat további finomítása előtt. El kellene kerülnünk azt, hogy a pénzügyi tranzakciós adóval kapcsolatos vita az eddigi mederben folyjon, és igyekszünk majd felgyorsítani a munkát a javaslat legfőbb elemei tekintetében. Még egy nagyon fontos dossziét szeretnék megemlíteni, ez pedig az ÁFA jövőjét illeti. Tavaly decemberben eh, adtunk közre egy közleményt, amiben ismertettük eh, az ÁFA jövőjével kapcsolatos elképzeléseinket. És köszönöm a bizottságnak, az önök bizottságának a zöld könyvvel kapcsolatos jelentést, ennek a jelentésnek számos elemét beépítettük a közleményünkbe is, és a Dán elnökség szintén szeretné majd előterjeszteni az elnökség végére a tanács ezirányú következtetéseit. ami felvázolja a forgalmi adó jövőjével kapcsolatos elképzeléseket. Jelenleg nagyon komoly munka folyik az európai szemeszterrel kapcsolatos témában. Mint önök is tudják, az adópolitika az európai szemeszter része, és a munkatársaim jelenleg azt elemzik, hogy hogyan festenek a különféle nemzeti adórendszerek, milyen adóreformprogramok vannak napirenden az egyes tagállamokban, és az éves növekedési felmérésünkben is érintettük az adóreform kérdéseit, amit majd a tanács elé viszünk. És ezen nemzeti reformprogramok alapján majd országspecifikus ajánlásokat fogunk megfogalmazni az egyes tagállamok felé. Az európai szemeszter véleményünk szerint kiváló eszköz az adópolitika koordinációjára az egyes tagállamok között, és ezt az eszközt a lehető leghatékonyabban ki kell használnunk. Ami pedig az idei munkánkat illeti, igen komoly hangsúlyt kap az úgynevezett 2011-es csomaggal kapcsolatos munka, annak továbbvitele. Reméljük, hogy komoly előrelépést tudunk majd tenni idén. És ami az új területeket illeti, szeretném megemlíteni a kettős adózás kizárásával kapcsolatos munkát. Februárban egy konzultációt kezdeményeztünk ebben a témában, és nagyon fontos, hogy az esetleges kiskapukkal foglalkozunk az egyes adórendszereken belül, vagy az egyes adórendszerekkel kapcsolatos visszaéléssel, ez a nyilvános konzultáció keretében eh, névtelen eh, hozzászólásokat is eh, várunk, vártunk, és szeretném megkérni most önöket, hogy lépjenek kapcsolatba a tagállamokban az érdekelt felekkel, hogy lehetőleg minél több esetet fel tudjunk dolgozni, és ennek alapján megfelelő eszközöket tudjunk kidolgozni a probléma minél hatékonyabb megoldására. Az ÁFA stratégia megvalósítása kapcsán idén szeretnénk eh, elsődleges javaslatokat kidolgozni. Az első javaslat az úgynevezett gyors reagálási mechanizmus, aminek célja az áfa csalások visszaszorítása, az ezzel kapcsolatos küzdelem. Jelenleg tehát folyik a munka ezen a területen, és három oldalú fórumot is szeretnénk kialakítani, egyfajta vitafórumot, amely a legkülönfélebb áfa kérdésekkel foglalkozna, és ezen részt vennének a bizottság képviselői, a nemzeti adóigazgatások képviselői, és nagyon fontos, hogy az üzleti körök képviselői is részt vegyenek a vitában. Tehát az üzleti élet képviselőinek bevonása nagyon fontos ahhoz, hogy az áfa rendszer a lehető leghatékonyabb hónapban kerüljön kialakításra. Végezetül pedig nyilván önök is tudják és ismerik a legutóbbi jelentést, ami a görögországi munkacsoport munkájával kapcsolatosan született. Az adóelem elem az adóva, adózással kapcsolatos kérdések nagyon fontos részét képezik ennek a munkacsoportnak a tevékenységében, ideértve az adóbeszedést, épp úgy, mint a, az adó igazgatási rendszer átalakítását, az adóellenőrzések hatékonyságának fokozását, a hatékonyabb kockázat elemzést, az adó elkerüléssel kapcsolatos munkát. És hangsúlyoznom kell, hogy számos tagállam is hasonló munka előtt áll. Reméljük, hogy a közös tevékenységünk révén jelentősen javulhat az adóigazgatás Görögországban, és ezáltal az adó beszedés hatékonysága is javulhatna. Lezárásképpen még egyszer szeretnék köszönetet mondani az önök szakbizottságának. Igen, hatékony és gyümölcsöző volt az együttműködésünk az adót illető minden kérdésben, várom, illetve eddig is eh, örömmel vettük a saját kezdeményezésű jelentéseiket ezen a területen, hiszen ez nagy mértékben hozzájárul a bizottság munkájához, igen komoly ötletekkel szolgálnak az új eszközöket illetően, amelyeket mi is ki szeretnénk dolgozni. Köszönöm szépen, ennyi lett volna a rövid bevezetőm, és akkor most készen állok a kérdéseik megválaszolására. Um, Köszönöm szépen. Azt gondolom, ha jeleznek, akkor hozzá kívánnak szólni a néppárt nevében Jean-Paul, aztán a szociáldemokraták, aztán Polimáta, Oli Ismat, Alde, aztán a zöldek következnek, aztán az ECR, a GUE, aztán Corin a néppárti nevében. Nincs itt más, nem? Van még más, úgy látom. Langen úr is itt kell, hogy legyen valahol. Sophie, Philip Lambert, Emily, Ivo Strezsek van még a listámon. Ha valakit nem mondtam, akkor kérem jelentkezzenek. Jean-Paul. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, biztos úr, ezeket a magyarázatokat, valamint az erőfeszítéseket, mely alapján megpróbálják az európai adügyi kérdéseket egy kicsit előre mozdítani. Szeretnék egy kérdést föltenni önnek, hogyha erre nem tud válaszolni, majd kérem írásban tegye meg ezt meg. A áfa változás, áfa mértékének változására gondolok a digitális szférában, illetve a szellemi tulajdonjogot érintően. Nagyon sokan harcolnak ebben az ügyben, illetve ezért, és szeretném fölhívni az ön figyelmét és erre. Azt hiszem, hogy ezt tanulmányozni kellene, hiszen ez nagy mértékben érinti az európai kultúrát, illetve annak helyzetét, ezért azt kérem, hogy vizsgálja meg ezt a kérdést, ez egy nagyon kényes kérdés, de hiányzik, hiányzik a, a közleményből, a közleményekből ez a téma. Kényes kérdés, de nem szabad félretenni, hanem valóban alaposan fontolóra kellene venni. Köszönöm. well, so I I'm supposed to reply immediately. Akkor azonnal választ is adnék erre a kérdésre. Igen, így gyorsabban reagálhatunk a kérdésekre, mondja az elnök asszony. Biztos úr, valóban ami az áfa csökkentését illeti, ezzel kapcsolatban a bizottság meg szeretné vizsgálni a csökkentett áfa rendszerét meghatározott objektív kritériumok alapján, amelyek benne vannak a bizottsági közleményben. Az egyik ilyen kritérium kimondja, hogy a hasonló árukat, hasonló javakat hasonlóképpen kell kezelni. És nincs feltétlenül különbség a digitális, illetve a kézzelfogható forma között. Tehát ebbe az irányba haladunk, ezt olvashatjuk az ÁFA közleményben, és a szolgálataink most végzik az elemzést ebben a témában, tehát a csökkentett áfamérték témájában. Erről majd jelentést készítünk, és meglátjuk, hogy hogyan haladhatunk tovább 2013-ban. Elnök, Eni. Thank you very much, uh, Sharon. Thank you. Köszönöm szépen, Sharon. Köszönöm, biztos úr, ezt a felvilágosító bevezetőt. Hadd mondjam el, hogy uh, a jelentéstervezet jelentéstevőjeként szeretném megköszönni azt, hogy milyen határozottan foglalt állást az utolsó ECOFIN tanácsban, és elutasította az éretlen javaslatokat, a B, a C terveket, amelyek a pénzügyi tranzakciós adó felváltását irányozták. Szeretném elmondani, hogy már folynak a tárgyalások nálunk arról, hogy esetleg májusban szavazhatnánk erről a témáról. Szerintem ez nagyon is hasznos lenne, és kivitelezhető is, hogyha a jelenlegi időbeosztást követjük, mely szerint jövő hónapban kell majd április folyamán szavaznunk erről az ekonban. Két kérdést tennék föl az FTT-vel kapcsolatban. Először is, Az Európai Bizottság miért nem adta közre azt az új értékelést, annak az értékelésnek az eredményét, amelyet önök végeztek. Az FTT növekedését illetően erre vártunk, és nagyon jó lett volna, hogyha ezt az adatot közé teszik. Erre ön már utalt. A második kérdésem kapcsolódik ahhoz a kezdeményezéshez, amelyet kilenc tagállam tett. A Dán elnökséghez fordultak, azt kérték, hogy gyorsítsák fel a folyamatot, és esetleg a megerősített együttműködés szabályai alapján járhatnának el. Mi az ön véleménye erről a kezdeményezésről, illetve mi a bizottság véleménye? Az elhangzottak alapján ugye amit mondott az adóelkerülés, az adócsalás témájában. Köszönöm szépen a hozzájárulását a Task Force munkájához. Nagy mértékben segített Görögországnak abban, hogy az adó elkerülés, illetve adócsalás problémájával megpróbáljon megbirkózni, de hogy ön is tudja, ez egy európai jellegű probléma, és ön is tudja, hogy a mi politikai frakciónk egy tanulmányt készített ebben a témában, és ezen tanulmány azt mutatja, hogy az Európai Uniós kormányok körülbelül egy trillió eurót veszítenek évente az adó elkerülését, az adócsalás miatt. A legutóbbi Európai Tanács során elhangzott, hogy jelentés készül majd a júniusi tanácsülést megelőzően, Kérdésem pedig az, hogy milyen lépéseket, intézkedéseket kívánnak bemutatni, illetve javasolni annak érdekében, hogy ezzel az alapvető problémával sikerüljön megbirkózni Európai Uniós szinten. Természetesen karolt a nemzeti szintű erőfeszítésekkel. valószínűleg ugye gyorsan, röviden kell válaszolnom a kérdésekre, mondja a biztos úr. Nos, ami az értékelést illeti. Először is határozottan kell fogalmaznom a bizottság. Úgy gondolja, hogy az FTT javaslattal egy időben készült hatástanulmány kellő információt ad a döntéshozatalhoz. Jelenleg megvizsgáljuk a tárgyalások során felmerült gondolatokat, illetve tanácsi formációkban fölmerült elképzeléseket, megpróbálunk tisztázni bizonyos aspektusokat, és mennyiségileg is meghatározni őket, tehát számszerűsíteni ezek hatásait. A tanácsban Egyértelműen elmondtam, hogy a bizottság el fogja készíteni ezt az elemzést, illetve bemutatja majd ezt a következő tanácsi munkacsoport ülése előtt, amelyre április 23-án kerül sor. A szolgálatom éppen most véglegesíti az ezzel kapcsolatos munkákat, tehát nem sokára elkészül ez az elemzés, és közzé is tesszük azt. Ami pedig a kilenc tagország kezdeményezését illeti. Nos, mit is tett ez a kilenc tagállam? Az elnökséget fölkérte arra, hogy gyors előrelépés történjen az FTT kapcsán, és ezt nagyon is komolyan vette a Dán elnökség. Felgyorsította a javaslattal kapcsolatos munkát. A 9 egy szimbolikus szám, hiszen ennyi tagállamra van szükség a megerősített együttműködéshez. Jelenleg azonban korai lenne erre alapozni bármilyen elképzelést, illetve spekulációt. Jelenleg arra kell összpontosítanunk erőfeszítéseinket, hogy kompromisszum szülessen a 27-ek szintjén, és csak akkor, hogyha minden erőfeszítés kudarcba dőlne, akkor kell ezt a lehetőséget megvizsgálnunk. Ami pedig az adóelkerülést illeti, először is köszönöm szépen a jelentést, illetve az elemzést. bizottság, illetve a én szolgálatom jelenleg foglalkozik az ebben szereplő konkrétumokkal, és az Európai Tanács kérésére született ugye ez a jelentést. Szeretnénk felhasználni az ebben levő elemeket, illetve a nyilvános, nyilvános konzultáció folyik, ebben a témában, ennek az eredményeit is föl kívánjuk használni. Az adópolitikai csoport találkozójára is sor kerül majd, és itt is a lehetséges intézkedésekről fogunk beszélni. Ön is tudja, hogy ebben az évben eszközöket, javaslatokat teszünk majd arra, hogy hogyan lehet megerősíteni az agresszív adótervezést, illetve <clears throat> vállalati szinten milyen lépéseket lehet tenni. Valószínűleg ez, ennek a munkának az oroszlán részét már az elején elvégezzük, és benne is lesz a jelentésben. Elnök asszony, köszönöm, Oli. Thank you, Madam Chair and uh, Mr. Commissioner. If I start with the free CTB... Hogyha a Free City-vel kezdjük. Mi a helyzet a megerősített együttműködéssel ezen a területen? Csökkentsük a minimalizált adókulcsokat, vagy legalábbis kezeljük, vagy összhangba hozzuk ezeket. Erre lennék kíváncsi. Amit én olvastam a médiában elmúlt héten az FTT-vel kapcsolatban, ez a tranzakciós adó, az milyen irányba, áfa irányba, vagy egyéb arról, a jövedéki adó irányába mozdul el, mert az északi sajtóban, a skandináv sajtóban ezt lehetett olvasni. Ehhez hozzá tudna szállni. Az utolsó kérdésem pedig az adóügyeket, az adó területet érinti. Itt az fogyasztás és az adózás összevonásáról van szó, szóval ez meglehetősen bonyolult lenne miért csinálják ezt a Fiszkusz keretében? Mi a fő érvük emellett? Ha igyekszem elemezni, hogy mit próbálnak megcsinálni, mint gondolkodnak, lehet, hogy harmonizáltabb adórendszerek lenne szükség itt Európában. Erre törekednek? Vaj. Miért van ez a Fiskus program? That's a very appropriate question. Uh, <laughs> Ez nagyon helyes kérdés. A biztos úr, öné a kérdés. A CCTB ügyében természetesen folytatódnia kell a munkának nagyon korai szakaszban vagyunk, hogy most megmondjuk mi az eredménye ennek. A bevezetőmben említettem mi is, vannak tagállamok, amelyek az adóalapon dolgoznak még mindig, és további munkára is szükség van, de hogyha elméletileg közelítjük meg a kérdést, a CCTB egy közvetlen adózás, és lehetne egy jelölt, hogyha nem tudnak megállapodni a 27-ek a megerősített együttműködés területére, ez egy megoldás lehetne, hiszen lehetnek pozitív hatásai a belső, az egységes piac működése szempontjából ennek az adónemnek. Ezért azt gondolom nagyon fontos, hogy a gazdasági életben várnak erre a javaslatra, hiszen az administratív terheket csökkenti nagyon jelentősen az ő esetükben. Egy megállapodás mm, tagállamok alacsonyabb száma mellett is a társasági adózásban haladást tudunk elérni, ami a minimális adókulcsokat illeti. Itt a bizottság nagyon világosan fogalmazott a legkisebb adókulcsok maradjanak a tagállamok hatáskörében erről ők döntenek továbbra is, és mi fenntartjuk ezt az álláspontunkat. Aztán az FTT-t, a tranzakciós adót illetően, vagy ennek az alternatíváit, erről természetesen eszmecsere folyik, számos területen a sajtó is állandóan emlegeti. És én úgy gondolom, hogy amiről beszélünk, az egy kompromisszum. A kompromisszum pedig a bizottság javaslata alapján fog megszületni. Nem tehetjük meg azt, hogy új elemeket találunk ki, amelyek a bizottság hivatalos ajánlata, vagy ajánlása, vagy javaslata nélkül születnének meg. A rendszer így működnik, működni fog, és így is működik természetesen az összes lehetőséget meg fogjuk ragadni, hogy megtárgyaljuk az esetleges kompromisszumot. A Dán elnökség terve egyébként az, hogy a következő hónapokban folytatja a munkát, egy politikai vitára az ecofin sor kerülhet májusban vagy júniusban, ha a tervek szerint haladunk. Ami a fiszközt illeti, csak hogy mondjam, nemrégiben a bizottsági közleményt mutattuk be azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet egyszerűsíteni a több éves pénzügyi keretet, és valójában, hogyha a két programot kombinálunk egybe, ez hozzájárul az egyszerűsítéshez a maga módján. Vagyis szinergia hatásokról beszélünk itt a vám területen folyó tevékenység és az adóügyi tevékenység szinergia hatásaira gondolok, amikor ezt mondom. Vegyük például az adóadminisztrációt, illetve a vám igazgatást egy azon tető alá kerülnek. Vannak ilyen tagállamok, ahol ez így működik. És ez nem jelent problémát gyakorlatilag számukra, és így egy programot egyben tudnak közösen alkalmazni. Ez megkönnyíti az erőfeszítéseink végrehajtását az adópolitikai koordináció javítása érdekében, és ezen dolgozunk természetesen, de nem a teljes harmonizáció a cél. Van, aki ezt mondja, de ez nem így van. több harmonizációra van szükség, ez világos. Itt mindenek előtt az áfa területen, az energia területen, adók területén, a jövedéki adózásban, de a közvetlen adózásban most azt mondjuk, hogy koordináltabb erőfeszítésekre van szükség, de betartjuk a szubszidiaritás elvét és a tagállamok szuverenitásának elvét. Nagyon érdekes kérdések merülnek fel. Nézzük meg a fiszkoszt. Ezt együtt dolgozzuk fel. A pillanatnyilag az IMCO szakbizottsága volt egy együttes ülésünk tegnap. Pablo volt az elnöke ennek az ülésnek Malcolm Harborral együtt, és 5.30-kor holnap megint csak lesz egy együttesülésünk, akkor az ikon aspektusait vizsgáljuk meg. A két szakbizottság együttesülést tart, ez nagyon érdekes természetesen. Sven. Sven. Biztos úr, egy néhány héttel ezelőtt azt mondtam, hogy a, miért nem önt idéztem, amikor a zöldek hozzáállásáról volt szó, vannak a bizottságban olyanok, akiket teljesen, tá, teljes mértékben támogatunk, ön jól dolgozik, és a bizottság kezdeményezési jogával teljes mértékben él, és támogatjuk is az önök kezdeményezéseit. Nagyon jól tudjuk, nagyon nehéz munkát végez, és időként túl optimistának látjuk, ahogy mit csinál, de szerintem az egy jó, fontos dolog, hogy fenntartja a jó szellemét. Nézzük a precíz kérdéseimet a társági adózás területen, a CCTB, eh, látunk haladást, Merkozi egy évvel ezelőtt mond, vezette be ezt a módosítást. A cél az, hogy teljesen harmonizálják a társasági adózást. Franciaország és Németország között legalábbis mondták. A kérdésem az, hogy milyen mértékben, a, ha egyáltalán mennyiben látja a bizottság vagy a szolgálatai ezt a kezdeményezést, hogy mennyire haladnak ezzel. Nagyon érdekes lenne megtudni öntől, mennyire tudják követni a haladást ezen a területen. A második pont a görög országra vonatkozik. Az adóelkerülésről beszélünk, az adócsalásról beszélünk Görögországban, és sok milliárd görög pénz került a svájci bankokba. A plenárison azt hallottuk, hogy a bizottság azt javasolta a Görögországnak, hogy tárgyaljanak Svájccal, és próbálják visszaszerezni azokat a pénzeket, amit adóban kellett volna befizetni. Tudna-e valamit mondani arról, hogy mi történt ezen a területen az a görögök tudnak-e visszaszerezni pénzeket, illetve a bizottság tudott egy eredményt elérni? Köszönöm. Ami a francia-német kezdeményezést illeti a társasági adózásban, mindkét tagállamról mondhatom, hogy röviden bemutatták a haladást a munkájukban mikor februárban, valóban februárban történt az ECOFIN tanácson, mindketten megállapították, hogy igencsak támogatják a mi munkákat, amikor egy ilyen közös, konszolidált, összevont adóalapról beszélünk, és a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszik az európai szinten végzett munkát, haladást, és azt is, amit a teljes harmonizációban igyekeznek ők elérni a két ország között, mi figyelembe vesszük, vagyis a munka folyamatban van, úgy gondolom halad is. Abba bízom, hogy mindkét tagállam folyamatosan tájékoztatja majd az ECOFIN tanácsot arról, hogy milyen haladást sikerült elérni ebben a témában. De az Európai Bizottság nem vesz részt közvetlenül természetesen ebben a munkában, két tagállam ügyeiről van szó. Ami Görögországot, pontosabban az adócsalást illeti, az adó elkerülést illeti, az elmúlt hónapokról tudok beszámolni. Már sikerült haladást elérni az elmúlt hónapokban, az adó beszedésben, behajtásban. Te például elmondhatom, ami a célokat illeti, az elmaradt adók esetében azt mondhatom, azt hiszem 400 millió eurót említhetünk, a tényleges behajtás pedig 900 millió volt. Természetesen sokat kell tenni annak érdekében, hogy ezt a problémát kezeljük. Nem csak a behajtásról beszélünk, hanem az egész adórendszert át kell alakítani, hiszen hosszú vita folyik már erről, az elszámolási rendszerekről évek óta próbálják ezt kezelni, nagyon nehéz beszedni az adókat, és dolgozunk természetesen a görög adóadminisztrációval ebben a témában. Ami Svájcot illeti, világos, világos határokat jelöltünk ki, már korábban is mondtam a tagállamoknak és az elnökségnek, csak hogy megértsem, mire gondolok, nagyon világos vonal van azzal kapcsolatban, mit lehet bilaterális keretek között megtárgyalni, és mit nem lehet kétoldalú keretek között megtárgyalni. És az világos, hogy az EU jogot, illetve a Svájccal kötött kétoldalú, vagy más nyugat-európai államokkal kötött kétoldalú megállapodásaink nem képesek kezelni a múltba nyúló, hogy úgy mondjam, történelmi problémákat. Ezek a tagállamok ilyenkor kétoldalú tárgyalásokat folytatnak a nem tagállamokkal, és hát ez a helyzet Németország, Svájc között, Egyesült Királyság és Svájc közötti tárgyalásokban, és Görögország is megteheti ezt, hogyha célra vezetőnek látják. Hogyha tanácsot kérnek mi egy keretet tudunk biztosítani egy ilyen tárgyaláshoz, de ha konkrét javaslatot kérnek, akkor természetesen készek vagyunk. Ez azt jelenti, hogy itt nem folyik semmi. Tehát Görögország nem kért önöktől konkrét segítséget Svájccal folytatandó tárgyalásokhoz. Lehet, hogy az elmúlt időszakban nem régiben történt valami. Én a szolgálataimat meg fogom kérdezni, és tudatom önnel, hogy mi a válasz. Köszönöm szépen, talán fontos bejelentés, hogy 11 órakor találkozunk a svájci államszövetség elnökével, ami, tehát ez a naprendünkhöz kapcsolódik. Ivo kap szót. Köszönöm szépen, biztos úr, a bevezetőjét. Nagyon nagy figyelemmel hallgattam. Három témát szeretnék megemlíteni, amit ön is legfontosabbként említett, mint ami tulajdonképpen meghatározza a jelenlegi rendet. Az adócsalások, az energiaadózás, illetve a közös konszolidált társasági adóalap. A pénzügyi tranzakciós adóval kapcsolatosan a Dán parlament előtt már felszólalt, és említette, hogy nagyon fontosnak tartja ezt a projektet. Az európai konzervatívok képviselőjeként nyilván belátja, hogy a mi pozíciónk eltérő ehhez képest, úgyhogy most nem kívánok ebbe részletesebben bemenni, hiszen minket nem igazán tud meggyőzni ez a projekt. Én most nem szeretnék rákérdezni konkrétan az adócsalások kérdésére, ugyanis én meg vagyok győződve arról, hogy az egyik legfontosabb gyógymódja az adócsalásnak, ha csökkentjük, lényegesen csökkentjük a kulcsokat, és érthetőbbé tesszük magát az adó szabályozási keretet. A közös konszolidált társasági alapkal kapcsolatosan említette a bevezetőjében, hogy ön is tudja a legfontosabb kérdés az, hogy ez a projekt opcionális, tehát választható lehet, legyen-e, vagy pedig kötelező. Tisztázná-e, vagy pontosítaná-e, hogy az ön álláspontja szerint melyik lenne a járhatóbb út, illetve az önvéleménye szerint a tanács melyik utat fogja választani ezen projekt kapcsán. Elnök azt mondja, hogy szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy még nyolc kérdés, nyolc jelentkezés van, Úgyhogy én megkérném a biztos urat, hogy az első fordulót követően ezeket csoportosan próbálja megválaszolni majd. Tehát először is, ami az adócsalással kapcsolatos, vagy azzal szembeni fellépést illeti, illetve hogy ennek a leghatékonyabb módja az adókulcsok csökkentése lenne. Nyilvánvalóan meg kell vizsgálni az egyes tagállamok adórendszereit, amelyek merőben eltérőek, és több tagállamban alacsony kulcsok érvényesülnek, másokban magasabbak az adókulcsok, de még ott is, ahol alacsony az adókulcs, szintén szembe kell nézzenek az adócsalás problémájával. Tehát egyáltalán nem nincs bizonyítéka annak, hogy az alacsony adókulcs feltétlenül kevesebb adócsalást eredményez. Tehát az általános rendszert, illetve keretet kell megvizsgálnunk, ami az egyes tagállamok költségvetési konszolidációs igényeit illeti. Számos tagállam ellen folyik jelenleg túlzott deficit eljárás, tehát nehezen belátható, hogy ilyen körülmények között hogyan tudják csökkenteni az adókulcsokat, ugyanakkor javítani a költségvetési pozíciójukat. Tehát olyan eszközöket kell keresnünk, amelyek eredményesebb fellépést tesznek lehetővé az adó elkerüléssel, az adócsalással szemben, és ez lesz az idei év egyik prioritása. Ami pedig a választhatóság vagy kötelező érvény kérdését illeti a konszolidált közös társasági adóalap tekintetében a javaslat a választhatóságra vonatkozik, arra irányul, különösen ha figyelembe vesszük, hogy nem minden vállalat folytat határokon átnyúló tevékenységet, zömmel csak helyi szinten működnek a vállalatok, éppen ezért választottuk a választható jelleget, annak érdekében, hogy ne terheljük túl azokat, akik nem akarnak határokon átnyúló tevékenységet folytatni. Ez indokolta tulajdonképpen azt a megfontolást, hogy ez a megoldás választható legyen a vállalatok számára. Tudom, hogy az önök szakbizottsága olyan kompromisszumokat is megszavazott, elfogadott, amelyek bizonyos kötelező elemeket vezetnének be a CCBT-vel kapcsolatosan. Úgyhogy ezeket a javaslatokat megvizsgáljuk, és a tanács munkacsoportja is nyilván majd foglalkozni fog ezekkel. Elnök asszony, Holnap lesz a szavazás, egy maratoni szavazás keretében. Legalább három órán keresztül fogunk szavazni, kérem mindenki hozza majd magával a kártyáját. Söntész kolléga kap most szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, biztos úr, a tájékoztatást. Számos, nagyon érdekes kérdést érintett. Én azt reméltem, hogy pozitívumokról is hallani fogok, különös tekintettel az óriási terhelésre Görögországban. Itt némelyes rátért ezekre a kérdésekre, de hogyha további reményekkel szolgálna számomra, ha megvizsgáljuk az egyes tagállamok költségvetéseit az európai szemeszter keretében, az ön munkatársai, szolgálatának munkatársai javaslata szerint eh, hogyan csökkenthető az adó teher, eh, különösen a KKV-k esetében, ami pedig eh, a aláírt memorandumot illeti. Itt az adóreform is szóba került. A bizottság arra törekszik, hogy csökkentse az adó terhelést, és én most nem az adó elkerülésről beszélek, nyilván azt meg kell akadályozni, de beszélhetünk-e alacsonyabb áfáról? Említette a csökkentett áfát, nem igazán tudom, hogy mit ért ez alatt. És még egy kérdést szeretnék én is felvetni. Mi a probléma? Mindenki egyfajta megállapodást szeretne Görögország és Svájc között, annak érdekében, hogy meg tudjuk határozni, mik visznek ki óriási összegeket, és hogy adóznak-e ezek az összegek, amelyek kikerülnek az országból. Itt egyfajta kétoldalú megállapodásra lenne szükség Svájccal. Említette továbbá, hogy a görög-svájci kétoldalú megállapodás ez az európai keretek beilleszkedne-e? Még rátérve a Görögország-Svájc közötti kérdése. Az, az eljárás nyilván méltányos és tisztességes, de itt az átláthatóság is legalább annyira fontos. meglehetősen sok kérdés hangzott el Görögországra vonatkozóan. Először is egy általános megjegyzéssel szeretném kezdeni. A görög politikusok, a görög adóigazgatás feladata, hogy tovább fejlesz-e az adórendszert, és a bizottság nem importálhat más tagállamokból adórendszert Görögországba. Ez a görögök feladata, hogy eldöntsék, mi a leghelyesebb út. Az említett munkacsoport, illetve tagállami szakértők ebben segítséget nyújthatnak, hogy minél jobban tovább lehessen fejleszteni a görög adórendszert. Én így látom az általános politikai terepet ezen a téren, és a szolgálatom is már egy ideje foglalkozik az a görög adóigazgatással. Ezt már a bevezetőmben is érintettem, illetve néhány kérdés adott válaszomban. És ami az adó teher kérdését illeti, az adórendszer kialakítása nemzeti hatáskör, tagállami hatáskör. A mi szándékunk az európai szemeszter keretében az, hogy megvizsgáljuk az egyes adórendszereket, és meghatározzuk, hogy hol vannak esetlegesen gyenge pontok, és ezzel kapcsolatosan javaslatokat tegyünk. Most egyelőre még korai előre megjósolni, hogy mik lesznek ezek a javaslatok. Ezeket majd májusra fogjuk előkészíteni. Az Európai Tanács júniusi csúcs találkozóját megelőzően. A csökkentett áfa kulcsokra vonatkozó kérdésre gyakorlatilag már általánosságban válaszoltam. Jelenleg tanulmányozzuk a kedvezményes áfa kulcsok rendszerét, ami az irányelvben is szerepel. Számos csökkentett kulcs van érvényben, és objektív kritériumok alapján kell ezeket elemezni, majd javaslatot tenni, hogy hogyan lépjünk tovább. Az irányelv értelmében most megengedett kedvezményes kulcsok egy részét lehet, hogy el kell majd törölni. Ezen kívül számos problémát igyekeztünk megoldani, a csökkentett áfa kulcsok kapcsán, de ami az adó elméleti szempontokat illeti, a csökkentett adókulcsok szerintem nem a legjobb megoldást jelentik. Sokkal célzottabb módon is meg lehet oldani, vagy kezelni lehet szociális problémákat. Ugyanis az áfa jellegéből fakadóan, hogyha bizonyos termékekre kedvezményes kulcsot állapítunk meg, akkor ezek a kedvezményes kulcsok nem csak a szegényeket, szegények javát szolgálná, hanem a gazdagok is élveznék ennek előnyét. Tehát ennél célzottabb szociálpolitikai eszközökre van szükség, hogy az alacsonyabb jövedelműek problémáit hatékonyabban tudjuk kezelni. Ami pedig a görög svájci esetleges megállapodást illeti, még egyszer csak azt tudom mondani, hogy mi készek vagyunk az összes szükséges segítséget megadni azon keretek között, amelyek a kétoldalú tárgyalásokra vonatkoznak. Én korábban pénzügyminiszterként mert ezzel foglalkoztam. Tehát minden segítséget megadunk, ami szükséges lehet a bizottság részéről. Elnök, köszönöm szépen. Akkor most csoportosan térünk rá a következő kérdésekre, hiszen összesen 20 percünk van, és számos kérdés. Pavanch Beres and Sophie Inchfeldt következnek. Először Karen. Karin. Köszönöm szépen. A kérdésem a pénzügyi tranzakciós adóra vonatkozó javaslattal kapcsolatos. Az ECOFIN-ben is felmerült, hogy alternatívákat kellene megvizsgálni, hatáselemzést kell végezni, és említette, hogy az ECOFIN-ben felvetett gondolatok kapcsán majd egy jelentés születik. A kérdésem, hogy ez miről fog szólni, és mikorra várható, hiszen ez nem csak a tanács munkacsoportját illeti, hanem a parlamentben folytatott vitával is szorosan összefügg. Tehát fontos ezeket tudnunk. Werner? Az utolsó válaszsal kapcsolatosan, ahhoz csatlakozva, ami a két oldalú megállapodások vagy tárgyalások kereteit illeti. A kérdésem az, hogy a Svájccal kapcsolatos tárgyalások vonatkozásában ezek a korlátok vagy keretek hol húzódnak meg, és a bizottság véleménye szerint Nagy-Británia, Svájc és Németország, Svájc kétoldalú tárgyalásaira vonatkozóan hogyan fest a kép? Pörvans. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, a már korábbi kérdésekhez kapcsolódóan tudom, hogy a jogi szolgálata vizsgálja az Egyesült Királyság Német és Németország közötti megállapodást, illetve a két ország és Svájc közötti megállapodásokat. Miért nem teszik közzé a vonatkozó jogi véleményeket. Ezt már többször kértük, és ez szerintem az átláthatóság elvéből fakadóan fontos lenne megismerni. Más kérdésekkel kapcsolatosan pedig nyilvánosságra hoznak anyagokat. Szerintünk itt fokozottabb átláthatóságra van szükség. Említette, hogy két tagállam nem szeretne felhatalmazást adni a bizottságnak a tárgyalásokra. Németországot említette, de konkrétan melyik ez a két tagállam? És még egy kérdés. Az Európai Parlament a szűr, szűr jelentés kapcsán úgy döntött, hogy saját forrásokból finanszírozza legalábbis a jövőbeni költségvetés egy részét az ön véleménye szerint a jövőben hogyan lehetne tovább lépni? A tagállamok ugyanis egyelőre nem szeretnék növelni az EU költségvetését. Szofi, köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, én is szeretnék egy további szempontot felvetni az adóelkerüléssel kapcsolatosan. Az USA külön, külföldi számlákra vonatkozó követelményeinek tekintetében. Itt tudom, hogy eléggé nehéz tárgyalások folynak az USA-val az információcsere, az együttműködés kapcsán. És az EU Úgy tűnik, hogy könnyen elfogadná ezt a megállapodást, ugyanakkor ez szembe menne bizonyos EU jogszabályokkal. A hozzám intézett leveléből úgy értesültem, hogy 2011 áprilisa óta folytatódnak ezek a tárgyalások az EU és az USA között. Miért nem kaptunk erről tájékoztatást? És az európai megközelítés helyett a tagállamok, és tudom, hogy itt most nem e, az ön felelősségéről van szó, a tagállamok kétoldalú utat választottak, ami kevésbé átlátható. Akár az állampolgárokról, akár a vállalatokról beszélünk. Például a holland nemzeti parlament egyáltalán nem tájékozódott erről, az újságokból kellett értesülnie. Tudom, hogy a megoldás gyakorlatilag sértheti az EU jogszabályokat. Az Európai Bizottság nagyon gyors abban, hogy európai megoldásokat szorgalmazzon egyéb területeken. Ez itt miért nem így történt? Végezetül pedig a levelében említette az USA-val való automatikus információ cserére vonatkozó jövőbeni megállapodást. Ezt miért köztisztviselők zárt ajtók mögött tárgyalják, miközben itt alapvető európai érdekek forognak kockán. Miközben a tagállamoktól európai szintű megállapodásokat várnak. Köszönöm szépen. <laughs> okay, so szóval Rendben. Megpróbálom minél rövidre fogni a válaszomat. Ami az elemzést illeti, a kiegészítő elemzést, amelyet el kívánom készíteni, ahogy elmondtam, a következő tanácsi munkacsoport ülés előtt időben szeretnénk közeledni. Erre az munkacsoport ülésre április 23-án kerül sor. Az elemzés konkrét példákkal, magyarázatokkal szolgál. Az áthelyezési kockázatokkal kapcsolatban, a nyugdíj, te, nyugdíj alapokkal kapcsolatban, a makrogazdasági elemekkel kapcsolatban. Tehát ez a kiegészítő elemzés foglalkozni fog ezekkel a kérdésekkel nagyon is egyértelmű, hogy ez egy tisztázás, egy magyarázat. A hatástanulmányt nem kívánjuk megváltoztatni, az a javaslat részét képezi. Pusztán arról van szó, hogy kiegészítő munkát végzünk, kiegészítő információval szolgálunk, modelleket, példákat adunk. Tehát ez a szándékunk, és most véglegesítjük ezt a munkát. Természetesen ezt közre is fogjuk adni, és a parlamenti képviselők rendelkezésére bocsátjuk. Aztán jó pár kérdés hangzott el a Svájccal való kapcsolatunkkal kapcsolatban. Azt hiszem, hogy nagyon tisztán kell látnunk a dolgokat. Van ezen a területen Európai Uniós kompetencia, ez benne van az Európai Uniós jogszabályokban, illetve a folyamatban lévő jogszabályokban is, valamint a Svájccal való megállapodásainkban is szerepel ez. Ezek olyan elemek, amelyeket, amelyeket nem lehet átfedni, megismételni kétoldalú kapcsolatokban, tehát így működik a rendszer, ezek az alappillérek, és ezt kértük Németországtól, valamint az Egyesült Királyságtól. Erre vonatkozó változtatásokat kértünk, hozzá is járultak. Természetesen most Svájccal, tárgyalniuk kell, hiszen ezek kétoldalú megállapodások, és várom ezeket a tárgyalásokat. Ami azonban Európai Uniós kompetencia, annak úgy is kell maradnia, és ezt egyértelműen ki is mondtuk. Az európai hatáskör keretén belül néha nem lehetségesek különböző elgondolások. A megtakarítási megállapodást illetően egyértelmű szabályok vannak arra, hogy hogyan működjön ez az adóztatási rendszer, amely még nem végleges. a jövőbeli Európai Uniós jogszabályok is ugyanezt az irányt követik majd. Annyit mondhatok, hogy rendkívül fontos tiszteletben tartani az intézményközi megállapodások kitételeit, amelyek egyértelműen kimondják, hogy mi az, amiről információt kell szolgáltatni, illetve mi képeznek kivételt. Az illetékes szolgálatok teljes mértékben tiszteletben tartják az intézményközi megállapodások kitételeit. És mivel ez a téma kapcsolódhat esetleges szabálysértéshez, az intézményközi megállapodás egyértelműen kimondja, hogy ez kivételt képez az információhoz való joggal kapcsolatos kitételek alól. Ami a saját erőforrásokat illeti, ki az a két tag, amely ellenzi a megtakarítási adó témájában a Svájccal való tárgyalások fölvételét. Kérdezi Intfelt asszony, biztos úr. Igen, olyan sokszor kimondtam már a nevüket, hogy elmondtam, hogy kik ezek, most is elmondhatom, azt hiszem két tagállamról van szó, amelyek már régóta dolgoznak ezen, Luxemburg és Ausztria. Tárgyalunk a két tagállammal, Megpróbálunk áttörést elérni ebben a munkában. Ami a saját erőforrásokat illeti. A bizottság álláspontja teljesen egyértelmű, és a javaslatainkat már benyújtottuk az Európai Unió saját erőforrásokat illetően. Természetesen ez, ez részben függ az FTT dossziétől is. A másik pedig áfa alapú forrás. Saját véleményem az, hogy ez egy nagyon fontos előrelépés lehet, hogyha sikerül megállapodni abban, hogy az áfa saját erőforrás hogyan alakul, hiszen ez egyszerűsítést jelentene, illetve az administratív terhek csökkentéséhez vezetne. Ugyanakkor jelentős bevételeket is hozna az Európai Uniós költségvetés számára. A munka folyamatban van, Valószínűleg most még korai lenne ennek a végeredményét megjósolni, de a bizottság és az Európai Parlament nagyon is támogatja azt, hogy új áfa saját erőforrás legyen. Az FTT formájában valósuljon ez meg, illetve az áfa ö, területén jobb bevételekre tegyünk szert. A FETKA esetében egyértelműen kell fogalmaznunk, ez az Egyesült Államok által elfogadott jogszabály, mi pedig erőfeszítéseket tettünk a bizonyos tagállamokkal annak érdekében, hogy ez a jogszabály ne sértse, ne érintse hátrányosan a mi pénzügyi ágazatunkat, hiszen bizonyos bestések szerint hogyha egy ilyen jogszabály abban a formában, ahogy azt elfogadták, életbe lépne, akkor ez jelentős költségekkel járna a pénzügyi intézmények számára. És ezért együttműködtünk az Egyesült Államokkal, és megpróbáltunk kormányközi megállapodást létrehozni, a kormányok, kormány és kormány közötti tárgyalásokat lefolytatni. További munka van kilátásban ezen a területen, tovább tárgyalunk az Egyesült Államokkal. Az automatikus csere témájában, és szövetségesként tekintek az USA-ra ebben a munkában. Hogyha jól emlékszem, akkor levelemben válaszoltam a kérdésére, és részletekkel is szolgáltam az USA-val való párbeszédet, illetően ezek nem hivatalos hivatalos tárgyalások, hiszen a FATCA az, az Egyesült Államok belé jogszabály, itt pusztán arról van szó, hogy párbeszédet folytatunk az USA-val. Rendben, mondja az elnök asszony. Még négyen kérnek szót, mondja az elnök asszony Sophie. Csak nagyon röviden. Mert egyetlen kérdésre sem kaptam választ. nem kaptunk információt? Másrészt, lehet, hogy a FATKA amerikai jogszabály, ez engem nem érdekel, hogyha a cégek ennek megfelelnek, akkor Európai Uniós jogokat ö, sértenek meg, és ez az, ami foglalkoztat bennünket. Tehát miért nem Európai Uniós megállapodásról van szó, ahelyett, hogy kétoldalú megállapodásról lenne szó? És információt kapunk-e a folyamatban levő tárgyalásokról? Ezek voltak a kérdéseim. Azt hiszem, hogy az előző párbeszédünk során, mondja a biztos, már jeleztem, hogy mi történik a FATKA témájában, Nagyon fontos látni, hogy az EU-USA megállapodások tárgyalásához az Európai Bizottságnak mandátumra van szüksége a tagállamoktól. Jelenleg még nem vagyunk ebben a szakaszban. Célunk tehát az, hogy megpróbáljuk javítani a fatka jogszabályt, illetve azokat a kérdéseket is, amelyekre ön utalt, amelyek aztán az Európai Uniós jogok megsértéséhez vezetnek, gondolok itt az adatvédelmi kérdésekre. Ezek olyan kérdések, amelyeket egyértelműen az Egyesült Államok figyelmébe kell ajánlani, illetve két kormány közötti tárgyalásra, megközelítésre van szükség. És ez akkor sokkal kevésbé érintené hátrányosan a pénzügyi ágazatot. Ön is tudja, látnunk kell, hogy a jelenlegi megtakarítási adózási rendszer illetve irányelv nem fedi le az összes elemet, amelyet le kellene fednie az USA szabályai alapján, illetve a megtakarítási adózás kérdésében még véglegesíteni kell a munkánkat, tehát ez még nem egy lezárt folyamat, ez tehát a jelenlegi kontextus. Ez azt jelenti, hogy a saját házunk táján is rendet kell tenni. Much, um, various colleagues have indicated they no need to have questions, so the last two... Az utolsó két zöld hozzászóló Emily, és utána nagyon gyorsan Sven kap még szót. Köszönöm szépen. Azt szeretném felszólítani, hogy a tegnap a Dán parlamentben egy kozák ülés, ön is jelen volt, ez szerepelt az újságban, és az egyik bankár azt mondta, hogy ha az FTT javaslatot ejtenék, az FTT olyan, mintha egy neutronbombát dobnának le. Azt gondolom, hogy jó lenne visszatérni erre tényekkel, számokkal, tényleg milyen hatásokkal jár egy ilyen FTT. A lehető leggyorsabban meg kell ezt tenni. Egyébként pedig azok erősödnek, akik nem akarják ezt. Másrészt volt egy elemzés, azt hiszem a, az STT-vel kapcsolatban volt egy megjegyzés. Ez milyen helyzetben van most? Egy ilyen munkalapot, munkaanyagot láttam ezzel kapcsolatban, de nem tudjuk a továbbiakat. A Dán miniszter azt mondta az Ecofint követően, hogy mert a sajtóanyagból idézek, kompromisszumos megoldásokat fognak keresni, és alternatív pályákat. Ezt ö, úgy értelmezte később, hogy ez egy aktivitási, egy tevékenységi adó. Milyen lehetőségeket lát ilyen alternatívákra, és ön hogyan látja a sajtó anyag tartalmát? Nagyon rövid leszek. Berlinben jelen vesz egy ekológiai és szociális piaci konferencián. Köszönöm szépen a részvételt. Azt gondolom, hogy nyilván tetszeni fog önnek is a berlini esemény. Ezen túlmenve a kétoldalú megállapodást tekintve Németország és Svájc között csak azt tudom mondani, hogy a szerződés gyakorlatilag zsákutcába került, nem fog megszületni a második kamarában, nem fogják ezt elfogadni, és csak arra tudom felszólítani önt, hogy ragadja meg az alkalmat arra, hogy legyen dinamikusabb a multilaterális európai megközelítés alkalmazásában. Egy kérdésem van még, ez egy mandátumra vonatkozik, más országokkal vonatkozó tárgyalási mandátumra. Azt gondolom, hogy a világosabb értelmezés, keményebb értelmezés világosá tenni, hogyha az Európai Bizottság egy mandátumot kér, akkor ez a tagállamok lehetőségét leállítja abban a pillanatban, hogy ők tárgyaljanak ezen a területen. És a levél nem ment olyan messzire, amennyire lehetett volna arra szeretném tehát felszólítani, tegye világossá, hogy ha kérnek egy mandátumot, az már leállítja a tagállamok lehetőségét arra, hogy ők ezen a területen tárgyaljanak, amikor kétoldalú tárgyalásokról van szó. Ez nyilván segítene abban, hogy a parlament bírálatát is kezeljék. Nagyon jogos bírálat volt ez egyébként. Azt gondolom, hogy gyorsan kell válaszolnom, nagyon gyorsan. Vegyük először a tegnapi prezentációt, amit az egyik bankár mondott. Utána néztem az előadásban, sajnos nem találtam azt a szlájdot, azt a diát, ahol számokkal állt elő egy mérleggel kapcsolatban. Mérlegre gyakorolt hatásról van szó. Szóval lehet, hogy készült valamilyen, de az nagyon konkrét elemzést kéne itt alkalmazni az információval kapcsolatban de nincsenek meg a számok sajnos, amikre hivatkozik, ami pedig egy finn publikációról van szó, vagy az Ecofinról van szó, egy te, a modell technikai az ECFIN főigazgatóság egy modellt, egy szimulációs modellt alkalmaz, ön erről beszél nyilván, és a technikai fejleményeket tették közé a modellel kapcsolatban, ami pedig a svájciakkal folytatott tárgyalásokat illeti. Úgy vélem, hogy én nagyon világossá tettem, amit szerettem volna a levelemben, tehát hogy hol vannak a határok. Két oldalú tárgyalások esetében a szándékom egyértelműen az, hogy a határokat betartatom, és elvárás, hogy mindenki a hatásköreit betartsa. Van az EU-nak hatásköre, és van másnak. Azt gondolom, hogy a parlament az EU hatásköröket támogatja. Köszönöm szépen! Biztos úr, emlékeztetni szeretném a képviselőket, hogy az eszme cserére egy párbeszéd keretében kerül sor, ami a bizottság és a parlament között folyik ez a biztos első látogatása idén a szakbizottságban is szemet a biztos úr a tervek szerint szeptemberben vagy októberben látogat el legközelebb hozzánk. Felszólítom a tagállamokat, hogy tájékoztatni szeretnék arról, hogy 11-kor van a svájci elnökkel találkozom, és akkor egyértelművé kell tenni a parlament véleményét az ilyen megállapodásokkal kapcsolatban. Ez a transzparencia felfogás részemről, és az említett okoknál fogva Edwardnak adom meg az elnökséget. Christoph. yeah, we're going to continue. Folytatjuk a munkát, kedves kollégák. Front of us two uh, opinions. Két vélemény van előttünk. Az egyik uh, a bizonyos vállalatok esetében a pénzügyi kimutatásokra és kapcsolódó beszámokról szóló irányelv. Wolf Klintz a felelős, a másik pedig a, az átláthatósági szabályokra vonatkozik a piacon, a szabályozott piacra vezetett értékpapírok kibocsátéval kapcsolatos téma. Mindkét területnek vannak átfedései, egy ugyanazon szabályozási területekről van szó. A kis és középvállalatok, illetőleg a tőzsdén bejegyzett vállalatok. A fő politikai téma az az elvárás követelés, ha hogy a kitermelő, nyersanyag kitermelő és az erdészeti cégekre hogyan alkalmazzuk ezt. Ezért Klincorot kérem meg, hogy tartsa meg a bemutatót. Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden már megemlítette, hogy miről is van itt szó. Ennek az előterjesztésnek a célja, hogy két irányelv egyetlen irányelv szülessen, vonatkozik ez a kimutatásokra és a konszolidált beszámolókra és ilyen módon szeretnénk kis és középvállalatok számára könnyítéseket elérni, mint egy 25%-os költségcsökkenés szeretnénk a KKV esetében elérni, és ezzel egyidejűleg a szabályokat szeretnénk tovább harmonizálni oly módon, hogy az eddigi nemzeti keretek között működő választási lehetőségeket korlátozzuk. Először is megint csak osztályozzuk a cégeket újfajta módon, vagy besoroljuk a cégeket, egy kis módosítás jelentkezik, tehát a meglévőkkel kapcsolatban 10 millió eurós árbevételig kisvállalat, közepes vállalat, 40 milliós árbevételig tört, aztán 250 munkatársal, és az ezen túlmenőek pedig nagy vállalatnak számítanak, tehát ezek a mi határaink, határértékeink, de a jövőben ezek változtathatóak az infláció függvényében. Azt gondolom, hogy ez a fajta definíció nagyjából rendben van, sosem százszázalékos, de szerintem munkabázisnak rendben van. A másik pont, hogy kötelező módon szeretnék az IFS bevezetni a nemzetközi sztenderdet, viszont ezt a kis és középvállalatokra nem kell alkalmazni, és az országok sem szabhatják ki, tehát ahol az IFS-t kisvállalatokra is alkalmazzák, vannak ilyen országok, mi ebben itt a szakbizottságban egyébként nagyon kritikusak voltunk mindig is. Minden esetre ahol vannak államok, ahol ezt eddig alkalmazni kellett, elő is írták akár, nos, ezt az államok már nem tehetik meg, mindenek előtt Dánia és Nagy-Britannia van érintve, hogyha az Európai Unió valamennyi államára az vonatkozik, hogy ezeket a nemzetközi sztenderdeket nem szabad előírni kis- és középvállalatokra nézve. A harmadik pont, hogy a nemzeti választási le- opciós lehetőségeket töröljük, és ez további harmonizációt jelent. Ez alapvetően pozitívum természetesen, de arra is ügyölni kell, hogyha az opciós lehetőségeket töröljük, akkor ne kerüljön túl nagy ráfordításba ez a kis és középvállalatok esetében, tehát hogy törlik az opciós lehetőséget, viszont ez éppen ahhoz vezet, hogy nagyobb költségeket okoz a kis és középvállalatok esetében. Nézzük meg most, hogy mi az, amit még javasoltunk itt a bizottsági javaslathoz képest. Első pontban azt mondom, azt javaslom, hogy a cash flow kimutatásokat is kötelező módon tegyük lehetővé a közepes és a nagyvállalatok esetében. Tehát olyan vállalatokról beszélek, ahol a pénzforgalmi kimutatást kell alkalmazni a 10 millió eurós határérték fölött. Hát ez egy súlyos bítás tulajdonképpen, hiszen egy-egy vállalat esetében plusz terheket jelent, de a gyakorlatban a bankok, amelyekkel együttműködnek a vállalatok, úgyis megkövetelik alapesetben. Úgyhogy gyakorlatilag mm, ritka esetben plusz követelményez, a legtöbb esetben úgyis használni kell. Ez jön még a követelmény irányelv és a likviditási követelmények előírásait teljesíteni kell, ha közepes vállalatok biztosítani tudják, hogy jó a likviditásuk, akkor a bankfelügyeleti hatóság a Capoid Inflow-t 75%-nál van ez most pillanatilag, ezt meg lehet emelni, és a bankok a saját a bankokat mentesíteni lehet a saját tőke biztosíték kihelyezéséről. Ez azt jelenti, hogy a bankoknak kevesebb saját tőkét kell biztosítékként biztosítani. Ez jó a vállalatoknak is, hiszen olcsóban jutnak hitelekhez. A második pont, amit javaslunk, az az, hogy kötelező módon az elektronikus jelentéstételi rendszert alkalmazni kell. Az EU parlament már többször követelte ezt egyébként. Ezt az a lámfalusi follow-up keretében is követeltük már, és számos más alkalommal is. Ez egy olyan formátum, amelyet úgy nevezek, hogy Extensible Business Report, XB, e, XBRL a rövidítése. Ezzel több célt lehetne egyidejűleg elérni. Úgy kell ezt elképzelnünk, hogy van egy elektronikusan hozzáférhető adatállomány, amelyet a külön, legkülönbözőbb fórumokra lehet elküldeni, vagy különböző fórumokról férnek hozzá például statisztikai hatóságok, adóhatóságok, egyéb állami szervek, ők kinyerhetik a szükséges adatokat, hogyha az e dolog működni kezd, akkor ez nyilván egyszerűsíteni tudná az alkalmazást, és azt javasoljuk, hogy ezt a formátumot egy több éves átmenet után, mondjuk 6 év múlva 2018-ban kötelező módon vezessék be, és a bizottság kezdje meg az előkészületeket ezen a területen. A harmadik pont, ahol nagyon komoly átfedések vannak a Petikainen munkával, ez az országonkénti jelentés, vagy beszámoló. Ez már az elmúlt időszakban is szerephez jutott, de az elején csak olyan cégeknél, akik nyersár kitermeléssel foglalkoztak, olaj, gáz és egyéb vállalatok, mondjuk a erdészeti vállalatok, vagy erdőt vágnak ki Brazíliában, Indonéziában, a nagy esőerdőkben. Az ilyen projekthez kötött ügyleteknél az elmúlt időszakban az volt az érzés, de bizonyítani is lehetett időnként, hogy ezen projektügyletekkel nagyon gyakran fekete pénzek vándoroltak a kormányokhoz, gyakorlatilag nem egy szabályos adót fizettek, hanem vesztegetésről beszéltünk. Éppen ezért itt nagyobb transzparenciára lenne szükség. Így aztán önkéntesen több ország kezdeményezést alkotott az EIT nevű dolog, amely a nyersanyag kitermelő iparágokra vonatkozó átláthatósági kezdeményezést jelent. Ez az javaslat mindenképpen üdvözlendő, éppen az fent említett okoknál fogva. Tehát az Európai Bizottság azt javasolja, hogy az összes tőzsdén jegyzet és nagyvállalat, tehát az előbb említett 40 milliós értékhatáról beszélek az árbevételnél, tehát ezekre vonatkozna ez. Ami engem személyesen illet, én azt mondom, ha transzparenciát akarunk, akkor ezt a javaslatot két irányba kéne bővíteni. Egyrészt eh, ne korlátozzuk a figyelmünket a tőzsdényjegyzett vállalatokra. Nagyvállalatok is vannak, akik nem tőzsdényjegyzett, és komoly nagyvállalatok, amelyek nincsenek tőzsdén például kft vagy alapítványok, stb. lehet ezt még sorolni. Úgy gondolom, hogy ezeket itt abszolút a figyelembe kéne venni. másrészt pedig, hogyha egy ilyen országonkénti jelentést követelünk meg, akkor ne csak a nyersanyag kitermelő ágazatra korlátozzuk ezt, hiszen vesztegetés, korrupció azért az nem csak a nyersanyag kitermelőknél van. Ez számos más szektorban is megfegyelhető és most nem tudom, hogyha német példából indulunk ki, itt van a Bosch, ez egy alapítvány, egy, egy KFT és egy alapítvány kombinációja, tehát nincs a tőzsdén, és őt kivennénk, vagy az Imens-t, amely ugyan a tőzsdén jegyzett, de nem a nyersanyag üzletágban, vagy nem nyersanyag ágazatban dolgozik, de nagyon jól tudjuk, hogy mit csinált az elmúlt időszakban a Siemens, tehát korrupciós esetekben igenis részt vett. Tehát az ilyen esetek lefedése érdekében azt mondom, hogy az országonkénti jelentés elvét ne csak a tőzsdéjegyzett cégekre és alkalmazzuk, hanem az összes társasági formára alkalmazzuk, azt mondom. És kulcsfontosságú információkat kéne megadni, amelyeket bekérünk. Ennek tényleg az lenne az eredménye, hogy átláthatóság alakulna ki, a befektetők pontosabban tudnák, hogy egyes országban mi történik, Természetesen ez nagyobb ráfordítást igényel, ezt tudjuk, de azt is látni kell, hogy a nagyvállalatok számos országban saját telephelyel vannak jelen, amelynek, saj, amelyeknek saját társági formájuk is van, és ezzel abszolút a világos eleve, hogy úgy is kell egy saját beszámolót készíteniük, saját mérleget készíteniük, és ott, ahol nem önálló telephelyek vannak, vagy joint venture vegyes vállalati alapon dolgoznak, akkor a, ezek úgy is szerepelnek a koncern megfelelő beszámolóiban. Ezért azt gondolom, hogy a plusz ráfordítás nem olyan nagy. A határértékek esetében egyébként más elképzeléseim vannak, mint az Európai Bizottságnak. Úgy gondolom, hogy kifizetéseket csak akkor kell relevánsnak tekintenünk, itt nem csak korrupcióról beszélünk természetesen A korrupciót úgyse szerepeltetnek a beszámolókban, meg a kimutatásokban. Tehát, hogy 100 ezer eurótól, hogyha ezt fizetnek állami hatóságoknak, a koncesziókra, engedélyekre is például, vállalatoknak, 500 millió eurós határértéket alkalmaznék, tehát egy 42 milliós cégnek nem kell azonnal egy ilyen országjelentést készítenie, hogyha nincs jegyezve, vagy az országban nincs önálló képviselete. Ennyit szeretnék bevezetésképpen elmondani, és Szepának megadom a szót mindjárt, utána pedig megvitathatjuk az eddigieket. Szepa. Right, uh, we'll have now uh, Sirpa. Tehát akkor most Sirpa Pietikainen kap szót, hogy ismertesse a jelentését. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném először is megköszönni Klinc kollégámnak a kiváló együttműködést a két jelentés uh, kapcsán. Nagyon is szorosan együttműködtünk számos szempontban, konstruktív módon, Mind a ketten arra törekszünk, hogy a meghatározások, a definíciók mindkét jelentésben egységesek legyenek, és harmonizált megközelítést alkalmazzunk. Először is az átláthatósági irányelv felülvizsgálata üdvözlendő, az egységes belső piac szempontjából fokoznunk kell a harmonizációt. Általánosságban üdvözlendő az, hogy a bizottság igen ígéretes módon a szabályozott piacok esetében harmonizált információhoz való hozzáférést szorgalmaz. Itt az információk keresésére létrehozandó központi hozzáférési pont létrehozása is elhangzott, központi tárlási mechanizmusok akár az országonkénti jelentésről beszélünk, akár egyéb kérdésekről az átláthatósággal kapcsolatosan, ha nem tudjuk a, az információkat európai szinten megtalálni, és az egyes rendszerek eltérőek, akkor maga az egész rendszer sérül. Tehát ez alapvetően fontos, a transzparencia összességéből, hogy az információhoz valóban hozzá lehessen férni nem csak elméletileg, hanem konkrétan is, harmonizált módon központi hozzáférési pontok révén. Ugyancsak pozitívnak üdvözlendő a negyedéves jelentések megszüntetésének, megszüntetése, hiszen ezzel a KKV-kra nehezedő túlzott terheket lehet csökkenteni, és akár 60 1000 euró megtakarítást is jelenthet egy-egy KKV számára, hogyha ez a negyedéves beszámolási kötelezettség megszűnik. A hosszú távúságot természetesen némiképpen hátrányosan érinti, hogyha csak hosszabb távon kell beszámolókat adniuk a vállalkozásoknak, de minden esetre a piacok stabilizálása felé tett első lépésnek ez mindenféleképpen megfelel. Néhány pénzügyi eszköz kimaradt az irányelvből, amelyek a tőzsdei, tőzsdei jegyzett cégek esetében fontosak lehetnek. ilyen például a derivatívák kérdése, illetve bizonyos részvényállományok esetében a notifikáció, az értesítés kötelező el, előírása olyan értékpapírok esetében is, amelyek a részvényekhez hasonló gazdasági érdeket képviselnek. Most egy kisebb, de szintén fontos lépéssorra rá visszatérve, a bizottság javaslata például a definíciók módosítását is előirányozza, egységesebb, harmonizált definíciókat kellene alkalmazni. És még egy dolgot nyitva hagytam a vita számára, a szankciókkal kapcsolatos a jelenlegi szankciós mechanizmusokat össze kellene hangolni, hogy megfeleljünk a piaci a tisztességtelen piaci magatartásra vonatkozó rendelkezéseknek. Az egyéb pontokat már érintettük, és ezek zömmel technikai jellegűek. A legfontosabb talán tehát ez az országonkénti jelentés. Tudjuk, hogy a vállalatoknak jelenleg nem kell a pénzügyi teljesítményükről országonként beszámolniuk. És ez terepet ad a nem teljesen legális pénzforgalomnak, mint amire Klinz úr is utalt, illetve a transfer árképzés területén is nem teljesen átláthatók az árképzések nagyon gyakran ezt, ezzel a rendszerrel a vállalatok visszaélnek, és van egyéb, egy sor egyéb korrupt gyakorlat is, ami nagyon torzítja az esélyegyenlőséget a vállalatok számára. Egyrészt azok esetében, akik európai szinten tevékenykednek, mások, a másik oldalon pedig, akiknek nincs erre lehetőségük. A legfontosabb kérdés itt a kitermelő, nyersanyag kitermelő és erdészeti területen tevékenykedő vállalatok. Én értem, hogy a bizottság mit javasol, de nagyon fontos, és erre Klinsz kollega is utalt, hogy ez nem csak az egyetlen terület, ahol problémák vetődnek fel. Ilyen problémák máshogy is adódnak, éppen ezért azt javasolom, Klinz úrhoz hasonlóan, hogy bővítsük a hatályt az összes tőzsdén jegyzett, illetve tőzsdén kívüli vállalat számára. Ugyanis a jelenlegi rendszerben a tőzsdén jegyzettek hátrányban vannak a tőzsdén kívüli cégekhez képest, és itt a Siemens példáját említette Klinc kolléga, nyilvánvalóan a kiskapukat itt be kell zárni, És még egy közös kérdés, ami megvitatandó, és további információt igényel, a határkon átnyúló küszöbértékekkel kapcsolatban. tehát határértékek kérdése, amelyeket emelni kéne, mégpedig a következő miatt. Ugyanis a leányvállalatok révén a vállalatok elkerülhetik az előírásokat, hogyha túlságosan magasra helyezzük a határértéket. Ha megnézzük például az erdészeti ágazatot, a vállalatok általában nagy területeket bérelnek, vagy kisebb vállalatokat vásárolnak fel, és ezzel kibújnak a magasabb küszöbérték alól, ha azt túl magasra emeljük. Úgyhogy ez, ezeket a kérdéseket kéne szerintem konstruktívan megvitatnunk. Ezek tehát a legfontosabb kérdések. Én nem utaltam a különböző kulturális eltérésekre, amikor az általános beszámolási kötelezettségekről van szó, ezeket ugyanis egységesebb és egyértelműbbé kell tenni. A javaslat mindössze a hatály bővítéséről szól, az EIT, tehát a kitermelő ö, iparágakra vonatkozó átláthatósági kezdeményezések tekintetében itt egyrészt az árnyék jelentéstevők jelentkeztek a számviteli irányelvvel kapcsolatosan a második témában szintén jelentkeztek, úgyhogy vegyük egyenként Gay Mitchell kap először szót. Köszönöm szépen. Először is elnézést kérek előzetesen is, ugyanis 11 órakor elnökölnöm kellett volna egy ülésen. Minden esetre én üdvözlöm a két jelentéstevő bevezetőjét, és általánosságban támogatni tudom a, azt, ahogy megközelítik ezeket a kérdéseket. Klinc úr szólt a javaslat a javasolt egyszerűsítésről. Ez mindenféleképpen üdvözlendő, a bürokrat, bürokratikus terhek csökkentése mindenféleképpen komoly megtakarításokat jelent. A kérdés az, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani. Ami a bizottság javaslatát illeti a nemzetközi számviteli szabványoknak nem kötelezővé tétele a KKV-k esetében, itt is több millió euró ról van szó, ami a túl bürokratikus eljárásokból fakad. És a KKV-k szerepére tekintettel szerintem mindenféleképpen meg kell adnunk minden lehetséges segítséget és ösztönzést számukra. Az átláthatóság és a nyersanyag kitermelő ágazat kapcsán röviden engedjenek meg néhány szót ami az új országonként és projektenkénti beszámolási kötelezettségeket illeti nagyvállalatok esetében általában támogatom, amit Klinz kolléga mondott, a tőzsdén kívüli cégek esetében. Az 500 milliós forgalom viszont szerintem még mindig túl nagy összeg, ezt még egyszer érdemes lenne megvizsgálni. Itt tulajdonképpen csak annyit szeretnék elmondani, mint koordinátor a DEVE szakbizottságban. Nagyon fontos, hogy tisztában legyünk, hogy a fejlődő országokban milyen komoly terepet kínál mindez a korrupció számára. Ugyanakkor viszont a nyersanyag kitermelő ágazat képviselői nem igazán győztek meg azzal az érvükkel, hogy milyen nehéz projektenként beszámolókat készíteni. A, szám, a könyvelőm ha azt mondaná, hogy nehéz egy projektről beszámolót készíteni, vagy kimutatást, én rögtön kirúgnám. Általánosságban az a problémám, és én hiszek a szociális piacgazdaságban, a vállalkozásokban, de az irányelv kapcsán, akár a számviteli irányelvről beszélünk, vagy más javaslatokról, az ipari és szolgáltató cégek egyszerűen nem veszik tudomásul, hogy az etikátlan magatartás ideje lejárt. Én egy olyan helyzetet szeretnék látni, ahol az ipar virágozhat, óriási pénzek forognak, hiszen ez biztosítja a növekedést, a munkahelyeket, viszont nem tudom elfogadni, nem tudok semmi olyan gyakorlatot elfogadni, ami szemet húny a korrupt gyakorlat fölött. És ami a nyers ki, nyersanyag kitermelést illeti, itt igen komoly feladatok állnak előttünk. Elérkezett az ideje, hogy ezeket a problémákat valóban komolyan vegyük, és egyszerűen nevetségesek az eddigi érvek. Tehát etikusabb, komolyabb vitát kell a e kérdésben folytatni, és itt nem jobboldali vagy baloldali kérdés hanem egy általános tisztességgel összefüggő kérdés, és fel kell szólítanunk az ipart, hogy nyíltabban és átláthatóbban tevékenykedjenek. Itt komoly pénzekről van szó, és felelősen kell viselkedniük. És én ezt az egészet nem cinikusan mondtam, hanem valóban komoly lépések vannak, lépésekre van szükség. Én is itt most le is zárnám, elnök úr, mert át kell mennem egy másik ülésre, nagyon sajnálom. Minden esetre remélem, hogy meg tudunk állapodni. Én nem szeretnék nem szeretném megkötni az ipari vállalatok kezét, akár a növekedés, akár a munkahelyteremtés tekintetében, de amiben meg kell állapodnunk, hogy gyakorlatban működőképes jogszabályok szülessenek, amik kötelezővé teszik, elvárják a vállalatoktól, hogy etikusan etikus magatartást tanúsítsanak. Elnök, köszönöm szépen. Udo következik. Udo Bulman. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönöm mindkét jelentéstevő munkáját, különösen Mincsel úrnak, aki hangsúlyozta, hogy hogyan lehet komolyan kezelni, és hogyan kell komolyan kezelni ezt a témát. És itt nem arról van szó, hogy kis jelentésekről beszélünk. Három éve már arról vitatkozunk, hogy a korrekt állami költségvetés, állami statisztikák, kimutatások fontosságáról beszélünk, illetve a piacokról. Amikor Európában, mint parlamenti képviselők elismertük másokhoz képest sokkal korábban. Ugyanakkor viszont a vállalati adatokkal hogyan, ezekhez az adatokhoz hogyan viszonyulunk, különösen amikor kisvállalatokról van szó. Ezek az adatok megtévesztőek lehetnek, és hamis export-import adatok alapján születhetnek döntések a szegénységről vagy a gazdagságról. Itt egyfajta élet-halálharcról van szó, itt nem lehetünk lazák. És Mitchell úr igencsak a szívemből szólt, hogy itt intézkedésekre van szükség. Én üdvözlöm Klinc urat abban a törekvésében, hogy ezek az elsődleges fontos pontok, és Petikainen asszony is említette, hogy a KKV-kat nem szabad túl nagy bürokratikus terhekkel túl terhelni. És a túlszabályozott rendszer nyilván a versenyt is szétzilálhatja, torzíthatja bizonyos ágazatokban, illetve a KKV-k elől elveheti az esetleges bővülés lehetőségét. Mindez azonban nem függ össze azzal, hogy mindenkor tisztában kell vennünk, tisztában kell, vagy figyelembe kell vennünk, hogy a határokon átnyúló tevékenység mit jelent, és erről már folytattunk vitát, amit a bizottság javasol, az országonkénti beszámolások, beszámolók nagyon fontos szerepet játszhatnak. Minden olyan megközelítést támogatunk a frakcióm részéről, amelyek nem feltétlenül jelentik a hatály azon túlmenő bővítését, mint ami jelenleg előttünk van. A határértékek és itt megint csak egyetértek Mitchell kollégával, szintén felülvizsgálatra szorulnak, ugyanis túl magas határértékek esetleg további kiskapukat jelenthetnek, tehát ebben a szellemben kell tovább folytatnunk munkát, és remélem, hogy jó eredményre tudunk majd jutni. A zöldek részéről Kámfán kolléga kíván először szólni. Köszönöm szépen a, arra fogok központosítani, hogy országunkénti kimutatást kértünk. Ez nagyon is érdekel bennünket két szempontból is. Egyrészt ott vannak a, a fejlődő országok, ugye erre utalt az előttem hozzászóló. Mindenki tudja, hogy az adó kiesés a fejlődő országok esetében tízszeresét jelenti a fejlesztési támogatásoknak, amit az északi országok küldenek a déli országoknak. Tehát amikor erről a fejlesztési fejlesztési támogatásról beszélünk, akkor oda kell figyelni az átláthatóság kialakítására, amelyen az adócsalást el lehet kerülni, hiszen ez nagyon is létezik a multinacionális cégek, illetve a fejlődő országok között. Ez az első tengely, amit prioritásnak tartom. A második elem, amelyre utalni szeretnék, ez az adó kérdés, a fiskális kérdés számunkra, a gazdag országok számára, az európai országok számára. Gyakran olvasuk az újságokban um, azt, hogy vannak olyan multinacionális cégek, amelyek nem fizetnek adót a haszon ellenére, azért, mert ez tulajdonképpen egy fekete doboz, és igazából nem tudjuk, hogy hogyan lehet legális vagy illegális módon ezt az optimalizációs rendszert használni Franciaországban. A számvevőszék tanulmánya kimutatja, hogy a Párizsi tőzsdén jegyzett cégek csak 8%-os adót fizetnek, míg a KKV-k 25%-os adót. Tehát ez azt jelenti, hogy rendet kell tenni, átláthatóságot kell kialakítani ebben a fekete dobozban, és az adó optimalizálást kell meg, megvalósítani. Tehát üdvözöljük a bizottság kezdeményezését, és és ezt egyébként az Egyesült Államok saját törvényében is üdvözli. Ami pedig a hatály kibővítését illeti az összes ágazatra, természetesen a kitermelő, illetve erdészeti ágazatokat érinti, de más ágazatokat is, ott van a pénzügyi ágazat, illetve különböző, különböző ágazatokat, tehát nem, nem gondolom, hogy az átláthatóságot egy ágazatra kellene szorítani. Aztán kritériumokra van szükség az átláthatósághoz, és itt a Wolf Klintz módosítójára utalnék, hiszen itt a 23-as módosítóban a kritériumok listáját látjuk. Nos, nem igazán látom a fiskális elemet. Ott vannak az adók, ott van ott van az adókérdés, azonban nem látjuk, hogy ez milyen eredményt hoz. Azt hiszem, hogy a két kritérium mód össze kell vetni, tehát egyrészt ott van a Klinz módosítójavaslat, más, másrészt a bizottsági eh, kezdeményezés, ez a kettő közösen hozhat létre átláthatóságot. A költség érve nem állhat fent tovább, pontosan ezekre az információkra van szükség, amely az adóoptimalizációt biztosíthatja. Tehát ezekre abszolút szükség van. Aztán beszélhetünk arról, hogy hogy, hogy minden információt közé kell adni egy nyilvános beszámolóban, vagy pedig csak az adóhatóságok számára kell közzétenni, és természetesen oda kell figyelni a verseny egyensúly megtartására. Nyitottan állok a vita előtt, de az biztos, hogy ezeket az információkat meg kell adni, vagy nyilvános szinten, vagy pedig az adóhatóságok szintjén az érintett országok számára az átláthatóság érdekében. És végül az utolsó kérdés, ez pedig a méretre vonatkozik. Én igazából nem látom értelmét annak, hogy megváltoztassuk a KKV-k definícióját, illetve ennek a határát. Három kritérium van, és azt hiszem, hogy megmaradhatunk ennél a küszöbértéknél. És végül még egy utolsó megjegyzés a Klinz módosító javaslat kapcsán, a 23-as módosító ez ismét. Ez pedig arról szól, hogy a kimutatások mikor váljanak kötelező érvényűvé, az A és a B pontokra gondolok, hogyha azt akarjuk, hogy ez a szöveg valóban megvalósuljon, hogyha azt akarjuk, hogy hogy valóban egy, egy kis erővel hatalmazzuk fel az audit cégeket, illetve az ügyvédeket, a jogászokat, akkor megfelelő jogi kör, körülményeket kell teremteni, hiszen mindig is lesz, mindig is lesz esély arra, hogy az itt meghatározott szabályokat kikerüljék, hogy van-e leányvállalata, vagy nincs leányvállalata, stb. stb. Tehát meg kell próbálni átláthatóságot biztosítani a lehető legszélesebb bázisra építve, különben nem tudjuk elérni azt, amit akarunk. A többi kérdést, a többi pontot pedig támogatom és támogatom azt is, amit Szirpától hallottunk. Köszönöm. Next on the list is uh, Dirk Capping. Következő. Capping úr. Köszönöm szépen. A két szemviteli ö, irányelv, az egyik a pénzügyi kimutatás, másik a konszolidált pénzügyi kimutatás. 78, illetve 83-ban indult útjára, azóta azonban jó pár kiegészítés történt. Túlságosan ö, sok rétegű lett már így ez a sütemény, amelyet nehéz átharapni. Ez pedig azt is jelenti, hogy ez a fokozatos megközelítés nagyon súlyosan növelte a bürokratikus terheket, különösen a KKV-k számára, ezért megvan az egyszerűsítésre a lehetőség. Üdvözlöm tehát, az ilyen jellegű erőfeszítéseket, és a bizottság ezen kívül az összehasonlíthatóságot, illetve a pénzügyi kimutatások egyértelműségét, valamint a kitermelő, illetve edészeti ágazatok átláthatóságát tűzi ki célul. Ma Klinz úr megjegyzésére szeretnék reagálni. Egyetértek a jelentéstevővel, az elnök pedig félbeszakítja a hozzászólt, hogy ne olvassa ilyen gyorsan a hozzászólását. Tehát egyetértek a jelentéstevővel abban, hogy nagyon fontos egy Európai Uniós egységes szinteret létrehozni, egyenlő esélyeket a KKV-k számára, és itt a kimutatások nagyon is hatékonyak lehetnek. Klinc úr még több lehetőséget lát, mint a bizottság a bürokratikus terhek csökkentése területén, és ez nem is meglepő, mert ahogyan ezt franciál mondják, Klinc úr két lábbal a földön jár. A nemzeti hatáskört szeretné eltörölni a bizottság, de ezt meg kell őrizni ott, ahol az administratív terhek csökkentésére irányul ez. Ha megengedi elnök úr, egy-két szót szólnék a másik jelentésről, a kormányoknak való kifizetésről szóló jelentésről, ez is egy kényes téma. Azt hiszem, hogy el kell kerülni az erkölcsi ö, széthúzást az Európai Unió részéről, hiszen mindannyian azt akarjuk, hogy a kitermelő és erdészeti ágazatokban dolgozó cégek tiszták és átláthatóak legyenek az EU-ban, de meg akarjuk őrizni a versenyképességét ezeknek a cégeknek a nem OECD-hez tartozó partnerekkel szemben, Például egy kínai cégnek nem kell beszámolnia a, a kormánynak tett kifizetésekről, és végül is megvan annak a veszélye, hogy az országok esetleg egy kisebb átláthatósági szintű országba költözzenek át. Ami a civil szervezetekkel kapcsolatos szabályokat illeti, a, megvan a, megvannak a határai a korrupció visszaszorításának, hogyha az a cél, hogy a korrupciót visszaszorítsuk, akkor meg kell nézni, hogy milyen jogszabályi háttérrel tudjuk ezt biztosítani. A beszámolási kötelezettség nem jelenti azt, hogy nem megfelelően, hogy, hogy e- meg tudjuk akadályozni, hogy nem megfelelően ö, használják fel a pénzeket. Például az angola, angolai elnök ö, kezében van nagyon sok földterület, de de hogyan tudjuk, hogyan tudjuk a visszaéléseket megakadályozni. Csak a fizetésekről látjuk a beszámolókat, azonban azt nem tudjuk, hogy a pénzzel magával mi történik. Tehát azt hiszem, hogy ezeket a kérdéseket valóban föl kell tenni. Nincs garancia a hatékonyságra, aztán nagyon fontos, hogy milyen szinten bocsátkozunk részletekbe, hiszen ez további terhet ró a cégre, de nem mindig éri el a korrupció visszaszorításának célát célját. Tehát, ha csak a jó szándék vezeti a jogszabályt, az nem mindig hozza meg a megfelelő eredményt. Ezért, tisztelt elnök úr, azt javaslom, hogy a jelentéstevő vizsgálja meg a cél, illetve a jogalkotási, a használt, felhasznált jogalkotási eszköz közötti kapcsolatot, és ez, itt finom hangolásra van szükség, hiszen a jogszabály minősége biztosítja azt, hogy valóban működik egy jogszabály, és ez fogja az erkölcsi kötelezettségeket kielégíteni. Köszönöm. Portas. Igen, Portas az utolsó. Nincs itt. Nincs jelen. Akkor pedig a második lista következik. Az Karl Haglund az első listán, utána Kamal úr. Sven lesz az első, tehát jó. Illetve pontosabban. A transferározás rossz, mint mert ez analiti- nem etikus ebben a tekintetben. Mint már elhangzott, a versenyképes vállalatok nem egyenlő esélyekkel indulnak, míg a bizonyos harmadik országokban, vagy fejlődő országokban lehetővé teszik azt, hogy visszaéljenek. Ezért az országokénti beszámoló nagyon fontos. Bizonyos ágazatokban nagyon elterjedt, harmadik világországaikban is, de az önkényességet el kell kerülni természetesen. Most függetlenül attól, hogy nyersanyag kitermelő vagy nem kitermelő vállalatokról beszélünk, de azt eh, be kell látnom nekem is, hogy kivételes helyzetben van a nyersanyag kitermelő ágazat, hiszen nagyon komoly politikai eh, kihatásai vannak, és eh, ezt a kitermelést bizonyos országokban a politikai körülmények is zavarják. Éppen ezért az EIT-t hoztuk létre, amely az átláthatóságról szolgálna, ez egy kezdeményezés, amely átláthatóságot kíván teremteni a nyersanyag kitermelő ágazatokban. Ezeket az erőforrásokat a társadalmi javára kéne felhasználni. Be kell látni, hogy különleges helyzetben van a nyersanyag kitermelő ágazat, és nem szabad egyszerűen összekeverni, felhigítani más ágazatokkal ezek a standardek, szabványok nagyon fontosak, ezeket közé kell tenni, és a kormányoknak is egyértelművé kell tenni, hogy mit kapnak ezen vállalatoktól. Ez kell, hogy legyen az említett szabvány, a szint, amire szükségünk van egy püspöktől kaptam egy feljegyzést, egy tanzániai szeméről van szó, ez egy Afrikában elterjedt jelenség, azt mondja a korrupció ezen a területen legalább 150 milliárdba kerül dollárban Afrikának, éppen ezért külön üdvözlöm ezt a két jelentést, hiszen a cél az, hogy a gazdasági tevékenységünk etikai színvonalát javítsuk. A következő Haglund úr nincs jelen. Sajnos nincs itt a mai napon Karl, ezért ő kért meg engem arra, hogy az ő nevében szóljak hozzá. Egyébként ő írásban előkészítette a kommentárját, a feljegyzését, és megkaptam tőle, hogy mit akar elmondani. Mindenképpen szeretné a transzparencia követelmények szintjének emelésre szolgáló előírást erősíteni, és szeretné csökkenteni a terheket a kis és középvállalatokra vonatkozóan. Természetesen a követelményeket támogatja ilyen, értelem, ilyen értelemben, amelyeket én is leírtam a jelentésemben. Meg kell, közé kell tenni egyébként a pénzügyi eszközök tartóit, tulajdonosait is, illetve hogy milyen pénzügyi eszközökkel rendelkeznek egyes vállalatok. Az óvatosságot hangsúlyozza, amikor a szankciókról beszél, alapvetően támogatja a harmonizált megközelítést a szankciók területén, az automatikus ez a természetes személyekre vonatkozó szankciókat is harmonizálni szeretni mindenképpen nagy mozgásteret kíván biztosítani a tagállami szinten a szankcionálásban, hiszen azt is látni kell, nagyon eltérőek a, a büntetőjogok egyes országokban, és természetesen nehéz lehet az, hogy bevezessünk és végrehajtsunk egy teljesen harmonizált előírást. Végül pedig Karl aláhúzott egy néhány dolgot az országonkénti beszámolás területén. Alapvetően egyetért azzal, hogy ezt bevezessük, és különböző elképzelések vannak persze a részleteket illetően. Természetesen fel kell lépni a korrupció ellen, ez egy elsődleges cél, és mindenképpen figyelembe kell venni, de azért egyes részleteket még meg kell beszélni a küszöböknél, a definícióknál, a meghatározásoknál milyen fizetésekről kell beszámolni, és ezt inkább a nemzeti jognak kéne szabályozni. Természetesen hangsúlya ő is az egyenlő esélyek szükségességét azt gondolom ezt kívánja lényegében elmondani. Az utolsó kommentárjában egyébként ő is beszél az EIT-ről, amit már többször megemlítettünk, és ő is azt kívánja természetesen, hogy több tagállam csatlakozzon ezen kezdeményezéshez. Ez nem csak meglepő, hanem skandallum, hogy európai ország nem csatlakozott ezen kezdeményezéshez eddig. Köszönöm szépen, Sven Giegold. Kedves kollégákom! Tulajdonképpen szerettem volna még röviden a számviteli irányelvről beszéltem, beszélni, amit Pascal Confan már elmondott, azt szeretném kiegészíteni az irányelv tervezet a javítások mellett, amiket mi persze üdvözlünk, olyan elemeket is tartalmaz, amelyek a tagállamok egy részében bizony mellékhatásokkal járnának a kis és középvállalatokra nézve. Ezt a három pontot szeretném röviden elmagyarázni. A hatodik cikk esetében az a helyzet, hogy a jelenlegi szövegváltozat opciót kínál a vállalatok, a tagállamoknak, hogy hogyan értékeljék fel a cégeiket. Itt ezt nem tartjuk szerencsésnek, ahogyan ezt alkalmazzák. Az IFRS minden nemű kiskapuját meg kell akadályozni, az IFRS kis és középvállalatok esetében nem mindig alkalmaz, és ez adott esetben nincs is szükség átértékelésre. Arról nem is beszélve, hogy ezután a nagy, nagyon különböző értékelési ö, alapelveket kéne alkalmazni, ami azt jelenti, hogy az éves szinten az összehasonlíthatós, összehasonlíthatóság nem lenne jelen, arról nem is beszélve, hogy ki lehetne fizetni olyan nyereségeket, amelyek eh, a vállalatot gyengítik. Arról nem is beszélve, hogy az átértékelés mindig egy becslést jelent, hiszen nem adják el magát a terméket eh, ennek ellenére vagy éppen ezért az elismert eh, módszerek ellenére a különböző szakértők különböző eredményre jutnak. Mi úgy gondoljuk, hogy a legjobb lenne ezt az egész cikket törölni, hogyha erre nincsen lehetőség, akkor gondoskodnunk kellene legalább arról, hogy az átértékelési tartalékot egy kifizetési zárlattal lássák el. A hetedik cikk esetében a tagállamoknak lehetővé teszik, hogy vállalatokra, vállalati kategóriákra a pénzügyi eszközök értékelését egy fair value alapján tegyék meg, egy valós érték alapján tegyék meg a hatodik cikkben viszont már levezettem egy indoklást, miszerint a fair value a valós értéken történő értékelés komoly kockázatokat jelent, ami azt jelenti, hogy a veszteségeket, nyereséget különböző módszerek alapján kalkulálják. Éppen ezért szükségesnek tartjuk a kis és középvállalatok érdekében törölni ezt a cikket is. Szeretnék még a 42. cikkről is beszélni. Itt a második pont alatt határozatlan időre három jogalkotási területet felhatalmazáson alapuló jogszabály alapján a bizottságra hagynak. Ezt viszont csak határozott határidővel kéne ellátni, egy felülvizsgálati záradékkal ellátni, vagy teljes mértékben is törölhetjük ezt az előírást. Erről nagyon szeretnénk vitatkozni. Mindenek előtt Wolf veled, hogyan lehet ezt kialakítani ezeket az említett cikkeket olyan értelemben, hogy a kis és középvállalatoknak ne legyen kárára ez a szövegezés. Azt gondolom, hogy nálatok mindenképpen nyitott fülekre találunk ezzel. Um, Said Kamal, no? Kamal, az ECR részéről. Köszönöm szépen. Üdvözlöm mint ahogy többiek is tették a bizottság javaslatát, hogy az átláthatóság irányelven javítsunk az információ nyilvánosságra hozatala kapcsán a biztonság, illetve a piac megfelelő működése szempontjából. Nagyon gyakran elfeledkezünk ugyanis az átláthatóság irányelv egyéb elemeiről. A szavazati jogra jogot megtestesítő értékpapír állományok előzetes értesítésére vonatkozó javaslattal is egyetértek, és egyet értek a jelentéstevővel abban is, hogy a készpénz alapú derivatívák esetében is elő kell írni a beszámolókat. 2009-ben azt hiszem, hogy nagyon sok aggály megalapozatlannak tűnt, és az ilyen aggályokat kell eloszlatni. A bizottság ezen kívül javasolta, hogy a bizonyos, hogy a negyedéves kimutatásokat, az erre vonatkozó kötelezettséget szüntessük meg. Nyilvánvalóan fontos, hogy a KKV-k adminisztratív terhein csökkentsünk, ugyanakkor viszont lehetnek olyan körülmények, amelyek indokolják a gyakori beszámoló készítését. Ami pedig a szankciókat illeti, remélem, hogy el tudjuk fogadni, hogy a nemzeti hatóságok nagyobb szabadságot élvezenek, és saját mélegelési körükben állapítsák meg ezeket a szankciókat. És nem kell, hogy ez feltétlenül a szavazati jogok felfüggesztésével kell, hogy járjon. Nagyon fontos, hogy ezeket az eseteket külön-külön vizsgáljuk meg, és ne egy automatikus felfüggesztést alkalmazzunk mielőtt megvizsgáltuk volna a konkrét problémákat. Végezetül pedig mindenkit foglalkoztat az a nyersanyag kitermelő ágazatban az kénti beszámolási kötelezettségén. nem ellenzem ezt, minden esetre szükség lenne ezt tovább vizsgálni. Nyilvánvalóan itt maximális átláthatóságra van szükség, ugyanakkor viszont megfelelő egyensúlyra kell törekednünk, mint ahogy Klinz úr is említette, hogy ne járjon ez a bürokratikus terhek túlzott növelésével. Lehet, hogy itt egy nagyon egyszerű teherről van szó, amit könnyen el tudunk hárítani, tehát még egyszer ezt felül kell vizsgálni, és esetleg néhány év múlva egy felvizsgálatra irányuló záradékot is felvehetnénk. Itt természetesen számolnunk kell azzal is, hogy milyen költségekkel jár mindez. És ugyanez nem ennek a dossziénak a része, minden esetre örömmel várom az együttműködést a jelentéstevővel a számviteli irányelv kapcsán. Nyilvánvalóan ezek a lépések nem fogják a problémát általánosságban globálisan megoldani, minden esetre egyes vállalatok esetében versenyelőnyt vagy hátrányt jelenthet, és tisztában kell lennünk azzal, hogy milyen árat vagyunk hajlandók megfizetni. És én korábban korábban tanárként az egyik modulban a korrupcióval is foglalkoztam, a korrupció meghatározásával. Nyilvánvalóan mindenki másképp fogja fel a korrupciót, készpénzfizetések, ösztönzők, kenőpénzek, stb. És az egyik afrikai tanítványom azt mondta, hogy ez egy eléggé bizonytalan ügy, mert nálunk bizonyos ilyen fizetések elfogadottak, és gyakorlatilag az üzleti élet szerves részét képezik. Tehát azt hiszem, hogy kulturálisan is eltérő az, hogy mi minősül korruptnak, és mi nem. Természetesen törekednünk kell a nyersanyag kitermelő ágazatban is az átláthatóságra, de azért csinyán kell bánnunk, hogy mi minősül az egyik országban korruptnak, a másik országban elfogadott gyakorlat ugyanaz. És itt most ne csak a fejlődő országokról beszéljünk. Itt nem a fejlődő országok érdeklik ezeket a vállalatokat, tehát nagyon üdvözlöm, hogy a zöldek esetében egy ilyen hangsúly eltolódás történt. Egy dolog biztos, a banán kívülről zöld, de hogyha meghámozzuk, akkor belül fehér. I think um, next is on the list? There's nobody else on the list. Uh, Mrs. Sanchez Presedo. Sanchez Presedo asszony kap szót. Köszönöm szépen. Több hozzászólást hallgathattunk meg. Én úgy gondolom, hogy az kezdeményezés jó irányba mutat. Ami a KKV-kat illeti, én osztom azt, hogy fontos a KKV-k bürokratikus terhének csökkentése, viszont bizonyos korlátai is vannak mindennek. Elnök Bien, decía que, que voy a ser muy breve y que con relación a esta iniciativa... Nagyon rövid leszek. Tehát még egyszer jó irányba mutat a kezdeményezés. A KKV-k terheinek csökkentése nagyon fontos, ugyanakkor fontos az is, hogy bizonyos határokat szabjunk, figyelembe véve a makroökonomiai tényezőket és statisztikákat, hiszen a belső piacon stabilitásra van szükség. Itt hitelszempontok is szerepet játszanak. Nagyon fontos, hogy ne egy homályos terepet hozzunk létre. Az országon kénti beszámolók kérdéséről már ejtettünk szót a felvizsgálati csomag keretében. Az egyes elemek tekintetében eh, átfogó képet kell eh, alkotnunk a jelenlegi helyzetről. Minden esetre egyfajta követelmény minima, minimumra szükség van az országonkénti beszámolók kapcsán. És azt is el kell kerülnünk, hogy a jogszabályok következtében az átláthatóság csorbát szenvedjen az egyes tagállamokban. Vannak-e további hozzászólások? a bizottság is képviselteti magát, gondolom kívánnak szólni. Igen, köszönöm. A belső piaci főigazgatóság munkatársa vagyok, és köszönöm a lehetőséget. Köszönöm a jelentéstevőknek a jelentését, az árnyék jelentéstevők hozzászólását. Itt mindenki említette az országonkénti beszámolókat. Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg arról, hogy az előttünk lévő egyszerűsítési javaslat sokkal fontosabb, mint az országonkénti beszámoló kérdése. Klinz úr által elmondottakat üdvözlöm, hiszen itt egy nagyszabású egyszerűsítésről van szó, ami legalább 5 millió kisvállalkozás életét könnyíti meg Európában és ez itt a válság közepette különösen fontos. Alacsonyabb határértékek, alacsonyabb vagy kevésbé szigorú beszámolási kötelezettségek, Ugyanakkor viszont fontos megfelelő egyensúlyt teremteni az alapvetően fontos információk szolgáltatása között, hiszen ezeknek a vállalatoknak is információkkal kell szolgálniuk például a bankjuk felé, Ugyanakkor viszont aközött, hogy milyen felesleges információkat kérünk tőlük a jelenben. Tehát üdvözlöm ezt a munkát, majd a kollégáim az egyes részletkérdésekre nyilván reagálni fognak, és nagyon örülök, hogy a szakbizottság támogatja a mi javaslatunkat. Ami pedig az XBRL-t illeti, ez nem egy könnyű kérdés. Ha lenne helikopterem, akkor nyilvánvalóan szükség lehet elektronikus megoldásokra. Az informatika korában is indokoltnak tűnhet. Ugyanakkor figyelembe kell vennünk, hogy 27 tagállamban kell mindezt megvalósítani, és ehhez azt jelenti, hogy 27 külön taxonómiára van szükség, elektronikus nyelvre. Ez rettentő bonyolult helyzet. Én nem ellenzem magát az elképzelést, de arra azért figyelmeztetnék, hogy ez rendkívül bonyolult lesz, rendkívül összetett, és tudom, hogy ez egy folyamatos ügy, de egyelőre sokan nagy fenntartással viseltetnek ez iránt, és az ágazat képviselői sem feltétlenül lelkesek. Ami pedig az országonkénti beszámolókat illeti, a javaslat célja, a javaslatunk célja, amiben mi maximálisan hiszünk, hogy a korrupcióval szemben fellépjünk, és a jobb kormányzást segítsük elő a harmadik világ országaiban. Többen említették, hogy itt valós problémáról van szó, és óriási pénzekről. Az EIT kapcsán nagyon egyszerűen mi azt javasoljuk, hogy ezt erre alkossunk európai szintű jogszabályt, és tegyük kötelezővé a korrupció elleni küzdelmet. Természetesen itt vannak országonkénti eltérések, fontos, hogy egységesen lépjünk fel. A határértékek tekintetében a működő képességet biztosítani kell, ez kétségtelen. Klintz úr egy másik célt is említett, amiről a bizottság javaslata nem szól. A harmadik országokban megteremtett átláthatóság egyik dolog, ugyanakkor a saját iparainkban, nem csak a kit- nyersanyag kitermelésben, hanem minden iparágban is meg szeretnénk teremteni és biztosítani akarjuk az átláthatóságot. Akár a Paribáról van szó, aki 120 országjelentés készít, vagy a Siemens szintén százas nagyságrendben annak érdekében, hogy el kerülni az adó elkerülés. Ez vitathatatlan, és a bizottság is támogatja ezt a célt. Viszont fel kell vetnünk azt a kérdést, és ezzel a hatásvizsgálatban is foglalkoznunk kell, hogy hogyan lehet ezt hatékonyan megtenni. Itt egyrészt beszélünk a számviteli jelentésekről, beszámolókról. Ez mennyiben segít az adó elkerülés ügyén, és egy másik kérdés, hogy nincs -e ennél közvetlenebb és hatékonyabb eszköz, például az adóhatóságok közötti fokozottabb együttműködés, vagy az adóparadicsomokkal szembeni fellépés, az administratív kapacitások fokozása harmadik országokban. Ezek sokkal közvetlenebb hatást válthatnak ki, úgyhogy ezzel kapcsolatosan egy kis fenntartásaink vannak. Többen elmondták, hogy fontos az egyenlőség megteremtése. Az EIT kapcsán eh, igyekeztünk egy kritikus tömeget biztosítani, és ezt a G20-ak keretében is elfogadtatni. Ha a Klinz úr javaslatát követjük, akkor itt a versenyképesség, a kényes információk kérdésével is foglalkoznunk kell, illetve azzal, hogy esetleg mi jóval messzebb megyünk, mint más globális versenytársunk. Tehát egyetértek azzal, hogy kezdjük el a munkát a nyersanyag kitermelésben, hiszen ott forog a legtöbb pénz, akár 20 25%-ának, a GDP 20-25%-áról is szó lehet. Ugyanakkor viszont mérjük fel, hogy mik az előnyök, mik a hátrányok, és figyeljünk oda az arányosság kérdésére is. Köszönöm szépen. Most mindkét jelentéstevőnek megadom a szót, hogy levonják a következtetéseket. Tessék. Köszönöm, Herr Köszönöm szépen. Mindenek előtt köszönöm az összes árnyék előadónak a megjegyzéseket, kommentárokat. Az jött le nekem ebből, hogy tulajdonképpen a célkitűzés elérésében közel állunk egymáshoz. Persze a kérdéseket tisztázni kell még, az általam javasolt határértékek a megfelelőek -e 500 milliós árbevétel 25 milliós egy projektben, ezeket még meg lehet vitatni természetesen, és a gyakorlat egy-egy képviselőjével szerintem még együtt kell működnünk. Egy dolgot tudok, mielőtt politikus lettem, évekig dolgoztam a befektetési területén. Tudom, hogy minden egyes projektet gazdálkodási szempontból felmérünk, mibe kerül, és egy ilyen project reporting nyilvánvalóan elterjedt, és egy standard valahol, és hogyha az ágazat képviselője azt gondolja, hogy ez túl nagy ráfordítással jár, én ezt nem igen tudom megérteni a saját tapasztalataim alapján. Annak idején mi minden projektet számszerűen leírtunk, ábrázoltunk, a legapróbb elemeket is igyekeztünk transzparensé tenni, és így bemutatni a menedzsmentnek. Mint Gay Mitchell mondja, ez egy etikai kérdés, nem utolsó sorban, teljesen helyesen mondja ezt egyébként. Ezért aztán a projektet szeretnénk tisztességgel lezárni és sikerre vinni mint Gerd Epping, ugye nem akarunk mi egy moral overstretched, de ez egyértelműen nem lehet célunk. Azt sem mondhatjuk másrészt, hogy ami nem jól működik, az egy apróság, és nem mm, kell figyelni rá. Tényleg, sok pénzről van szó, higgyük el, és sok pénz megy oda, ahova nem kéne neki mennie és hogyha meg is érkezik, nem jól használják fel. Persze, ez, erről is beszélnünk kell, de az egy másik terület, jó? Hát most nem kell ezzel külön itt foglalkoznunk ebben az összefüggésben, amit Sven Gigold még mondott a kivételekkel, illetve megszüntetésekkel kapcsolatban, hogy a nemzeti opciók lehetőségét szüntessük meg. Ismert a probléma, amit mondott, tehát hogy a befektetett eszközök értékelése, átértékelése, a IRFS vagy, vagy a nemzeti előírások alapján Németországban a kereskedelmi törvénykönyv az, amelyik felel ezért, és hogyha ezt megváltoztatjuk, akkor nehézségek adódnak. De ezt már az elején elmondtam, külön emiatt, hogy alapvetően pozitívan látjuk a nemzeti opciókat, de csak akkor csináljuk meg ezt, hogyha nem jelent nehézséget vagy pluszköltséget. Ilyen értelemben tehát el tudom képzelni, hogy a hatodik, hetedik cikket töröljük, vagy módosítsuk. Ami pedig az Európai Bizottság által elmondottakat illeti, tudom, hogy országonkénti jelentéstételt az Európai Bizottság kritikusan látja, főleg ha túlmegyünk a nyersanyag kitermelő szektoron. Bosch Siemens példákat én elmondtam, és ezzel próbáltam magyarázni, hogy mit akarok és igazából miért ne kellene ezt alkalmazni más eh, multira is? Hogyha a korrupció ellen akarunk fellépni, akkor ne csak a nyersanyag területen keressük a lehetőséget. Ezért aztán továbbra is úgy gondolom, hogy legyen elég bátorságunk ahhoz, hogy ezen túlmenjünk, amit semmiképp nem akarok, és azt gondolom, hogy ebben egyetértek az Európai Bizottsággal, nem akarjuk hátrányos helyzetbe hozni a versenypiacon az európai ipart, de hát van, amikor az európai aknak kell az első lépést megtenni, úgy csinálni mm, elsőként valamit, amit a többiek később, ami pedig a jelentéstételt illeti, a beszámolást illeti, talán egy átmeneti időszakra van szükség, egy hat éves időszakról beszélünk. Most nem tudom elég, de napjainkban azért azt látni kell itt az elektronikus beszámolási rendszer kapcsán. Mindent elektronikusan csinálunk napjainkban, de csak azért, mert némi nehézséget okoz, pont ezen a területen feladjuk ezt a projektet. Én ezt nem szeretném támogatni. Utolsó pont, valamit ami az országunkénti reportingot illeti, a multik, a nemzetközi cégek, még hogyha közös vállalatok és joint venture vagy nincsen jogilag önálló telephelyük, vagy üzletáguk ott, vannak számaik, ennek ellenére a számokat ők is ismerik, vagyis ha egy koncern száz országban dolgozik, lehet, hogy 50 országban van saját társaságuk, annak külön éves beszámolója van hivatalosan, vagyis plusz munkát ott eleve nem okozunk, hogyha országunkénti jelentést kérünk, vagy ahol másrészt, ahol vegyes vállalatok vannak, vagy nem önálló telephelyeik vannak. Biztos, hogy van egy gazdálkodási beszámolási rendszerük, mert másképp nem működnek. Tudniuk kell, hogy mi történik egy adott országban. Nem hiszem el, hogy túl sok ráfordítással járna ez pluszban. Csak arról van szó, hogy amivel rendelkeznek, azt biztosítsák, és a bocsássák rendelkezésre. Ez a kritikus kérdés itt. Köszönöm szépen. a kapszolt. Köszönöm szépen mindenkinek a kommentárokat, a javaslatokat csak meg tudom ismételni az országonkénti jelentéssel kapcsolatos kommentáromat. Itt lehetnek véleménykülönbségek, én már elmondtam, mit gondolok erről. És a módosítók között szerepel az is, hogy világosan tisztázni kell, mi a projekt, ez nem e, okozhat problémát a cégen belül. Nagyon pontosan tudniuk kell, hogy egy-egy projekt hogyan működik. Van projekt definíciójuk, és erre van egy könyvelési rendszerük is, biztos vagyok. Világos, hogy mit akarunk, és jelen van ez az információ a cégen belül. Aztán észszerűvé tenni a második módosító nem csak az adózás előtti nyereségről beszélünk, hogyha világos számokkal, teljes számokkal kell rendelkezniük a díjazást, az alkalmazottak számát, a kiadásokat tekintve és a befektetett eszközöket tekintve, és nem lehet, hogy ezek a számok nem állnak rendelkezve egy adott időszakra. Azt hiszem az ördög a részletekben van itt is. Világos szabályokat kell megalkotni arra, hogy hogyan történjék a beszámolás, és az éves jelentéstétel mindenképpen szükséges. Nagyon fontos először is véleményem szerint az éves jelentés tétel, közzététele rendkívül fontos, hiszen ez biztosítja a transzparenciát a hivatalos oldal számára, és persze a beruházók, a befektetők számára is fontos a transzparencia, és védeni kell természetesen a befektetőket is nekik, és ez nyilvánvalóan meg kell érteniük a hosszú távú fenntarthatóságot, vagy a hosszú távú kockázatokat egy cégen belül ez azt hiszem mindenhol elfogadott elv. Ha pedig eh, a bizottság kommentárjáról beszélünk, hogy a többi eszközt hogyan használjuk, hogyha nyomást gyakorolunk a fejlődő országokra, hogy ők is eh, ilyen információkat eh, biztosítsanak, ez nagyon komoly ösztönzés, és rátérnek egy olyan mechanizmusra, vannak tagállamok és önkormányzatok, amelyek nem tisztességes mechanizmusokat alkalmaznak, hogy jobban hozzáférjenek a cégekhez és pénzügyi eszközeikhez. Ezért azt gondolom, hogy esélyegyenlőségre kéne törekednünk, és nem csak a fejlődő országokra kéne itt figyelnünk, amikor erről beszélünk. Ami a küszöbértéket illeti, milyen mértékről, méretről beszélünk itt a definíciókban a túlzott terhek esetében. Biztosíthatom önöknek, mint ismerője a területnek, hogy a cégek rendelkeznek az információkkal. Nagyon sok belső információjuk van. Egy csomó specialistát, könyvelőt foglalkoztatnak arra, hogy végezzék el ezeket a feladatokat az, hogy meghozzék a döntéseket adóügyekben, hogy a finanszírozási, pénzügyi döntéseket meghozzák. Itt az adóelkerülésről beszélek, de az információ megvan. A kérdés csak az, hogy ezt közé tesszük-e, vagy nem. Tehát nem csak arról van szó, hogy e tesszük, hanem hogy közé tesszük, és akkor a közvélemény tud dönteni erről. Ezért meglehetősen keményen ragaszkodnék hogy ne legyenek túl magasak ezek a küszöbértékek a cross-border ügyleteknél. Aztán politikai pontokról szeretnék még beszélni. Ez az európai cégek számára tényleg problémát jelent. E, tényleg, valóban bizonyos problémákat okozhat az ILO egyezményt aláírtuk például, hogy kényszermunkát vagy gyermekmunkát nem veszünk igénybe. És itt kéne kezdeni, hogy a cég ne tegyük lehetővé, hogy ilyen mechanizmusokat használnak, ezzel ne éljenek. Egyszerűen úgy gondoljuk, hogy a versenyképesség nem ezen múlik, és ez nem lehet magyarázat. Súlyos a probléma persze a kitermelő, nyersanyag kitermelő ágazatokban, nyilván ott súlyos a probléma, de vannak más ágazatok is, és a multi, az európai multikörre gyakorolt hatóság, vagy hatás meglehetősen bonyolult. Kezdjük velük, ami engem illet személyesen nem nagyon ragadott meg ez a fajta gondolkodás, és a piacgazdaság ez egész koncepciója arról szól, hogy nyereségre törekszünk. A kérdés persze itt az, hogy ki szerzi meg a profitot, és milyen jogi keretet tudunk biztosítani ahhoz, hogy tisztességes profitot, nyereséget érjenek el, és ez az etikus cégeknek is kedvező kell, hogy legyen. Azt úgy érhetik el, ha jó minőséget érnek el Köszönöm szépen. Thank you very, thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. Ami a határidőket illeti, április 24-a a módosítók lesznek határidő, aztán eh, május 3-a, aztán eh, a, a július 10-én lesz a vezető szakbizottságban a szavazás. Thank you very much. We now... Köszönöm szépen. Most pedig a következő napi rendi pont az EBRD megbízatásának kiterjesztése dél- és kelet-mediterrán térségre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim! Egy-két szót szólnék a jelentésről, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankot 1990-ben hozták létre a kommunista rendszerek összeomlását követően, azzal a célral, hogy segítsék az átmenetet ezekben az országokban, illetve a piacgazdaságok átalakulását. Az EBRD kormányzó tanácsa kérte és egyhangulag jóvá hagyta az EBRD tevékenységeinek földrajzi kiterjesztését, kötelezettségvállásainak a műveleti, műveletei által jelenleg érintett régióban való fenntartása mellett. A nemzetközi közösség és ide tartoznak tagállamok is, a bizottság, illetve más Európai Uniós intézmény fölkérte az EBRD-t arra, hogy a dél-földközi tenger térségében ö, ezeket folytassa, ezeket a tevékenységeket. A banknak fejlődnie kell a változó környezetnek megfelelően a déli földközi tengeri térségben ugye a demokrácia iránti igényt látjuk, az emberek, a népek a saját jogaikért harcolnak, és gazdaságilag fejlődni kívánnak. Az Európai Unió politikai támogatást ad ezeknek a társadalmaknak a demokrácia iránti törekvésükben, ezért véleményem szerint most sem szabad, hogy közönös legyen, és lehetővé kell tenni az EBRD tevékenységének kiterjesztését. 2011-ben a parlament az Európai szomszédsági politika keretében egy állásfoglalást hozott, és azt sürgette, hogy a dél és keleti földközi tenger térségére terjessze ki az EBRD a tevékenységét. A G20-ak találkozója, találkozójára 2012. május közepén kerül sor, és ennek a találkozónak az egyik témája a EBRD tevékenységének kiterjesztése lesz. Az Európai Unió jóváhagyása egy olyan lépés lesz, amely az arab tavasz melletti kitartásunkról is szól. Szeretném hangsúlyozni azonban, hogy az első eszmecserék során aggályokat hangoztattak a kollégák, és ezeket én is osztom. Egyrészt a tevékenységek hatékonysága és átláthatósága okoz problémát, a, illetve a politikai rendszerek ezen új országokban az emberi jogi kérdések. Olyan időszakról van szó, amikor válság sújtja az Európai Uniót, és ebben az időszakban a harmadik országoknak való segítségnyújtás is megkérdőjeleződhet. És végül de nem utolsó sorban egy olyan ország képviselője vagyok, ahol már tevékenysége, tevékenykedik az EBRD, és úgy gondolom, hogy a földrajzi kiterjesztés nem érinti az EBRD régi tevékenységeit. A jelenlegi jelentésben foglalkozni kell ezekkel a kérdésekkel, kell. Összefoglalásképpen hadd mondjam el, hogy bizonyos tevékenységeket nagyon fontosnak tartok az EBRD esetében. Először is a földrajzi kiterjesztést úgy kell megvalósítani, hogy nem növeljük az EBRD tőkéjét, másrészt az EBRD figyelembe veszi az új régiók adott politikai helyzetét, harmadrészt az új projekteknek nem szabad érinteniük a jelenlegi kötelezettségvállásokat, és a bővítés a nemzetközi pénzügyi intézményekkel összhangban kell megvalósítani, azok, azok intézményekkel karöltve, akik már tevékenykednek a régióban. Ezeket az aggályokat megvizsgálottam a jelentésben, azonban egyértelműen felismerem, hogy az Európai Parlamentnek állást kell foglalnia egyértelműen a kiterjesztés mellett vagy ellen, és nagyon remélem, hogy a kollégák támogatásával megtaláljuk a helyes megfogalmazást, hangot tudunk adni az aggályunknak, az aggájainknak, és a G20-ak májusi találkozója előtt el tudjuk fogadni ezt a jelentést itt a szakbizottságban. Köszönöm. Szerjes Szája következik a néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Bíró nagyon kiváló munkát végzett, és egyetértek az elhangzottakkal is. Sőt, talán még lenne egy-két kérdés, amelyre nagyobb hangsúlyt tehetnénk. Például az EU az EBRD kormányzó tanácsában való részvétele arra kell, hogy ösztönözze a bankot, hogy más pénzügyi intézményekkel együttműködjön, a koherencia érdekében, az átláthatóság érdekében, illetve az átfedések elkerülése érdekében. Az Európai Uniós képviselőknek arra kell ösztönözniük az EBRD-t, hogy az Audit Bizottság munkáját megerősítsék, illetve az OCCO szerepét is. Ezen kívül az indokolásban, a jelentés indokolásában is látunk kiváló megjegyzéseket, például a déli és keleti országok közötti különbségeket, e, ezen országok, illetve a volt kommunista országok közötti különbségekre mutat rá, ugye ezen országokban már tevékenykedik az EBRD, lehet, hogy ezeket ki kellene bontani, ezeket a gondolatokat, és kimondani, hogy például egy személyre szabott megoldást kellene elfogadni az EBRD-nek, odafigyelni az iszlám, szélsőséges iszlámpártokra, a katonaság szerepére, illetve az ilyen politikai struktúrák, katonai struktúrák szerepére ezen országokban. Várom a jelentéstevővel és a többi árnyék jelentéstevővel való együttműködést. Köszönöm. Az szocialista frakció neve, nevében, Stern kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. A frakcióm tevőjeként én támogatom az EBRD kibővítését a dél- és keleti mediterránium országaira, és ez a regionális együttműködéshez komoly hozzájárulhat, ami a kereskedelem politikát illeti. Binev úrnak gratulálok, és köszönöm a munkáját, ami a jelentés tervezetet illeti. A gazdasági és politikai feltételek elemzésére mindenféleképpen szükség van az érintett országokban illetve azt is meg kell vizsgálni, hogy ezek az országok mennyire elkötelezettek a demokratikus értékek mellett, például a több párti rendszer mellett. Ezek mind olyan fontos politikai feltételek, amelyek az EBRD projektek sikerét is meghatározzák, és biztosítanunk kell azt is, hogy ezekben az országokban az elit csoportok ne élhessenek vissza korrupt módon az így kapott pénzekkel. Tehát ezekkel is foglalkozni kell. Az EBRD már kötelezettséget vállalt arra, hogy beruházások révén a környezetvédelmi kérdéseket, az információhoz való hozzáférést és egyéb elveket biztosítani kell akik ellenezték, azoknak mondom ezt, akik ellenezték a kiterjesztést, hogy az EBRD nem túl nagy. Szerintem az, azok a projektek, amelyeket korábban a bank finanszírozott, a közép-kelet-európai országokban komoly mértékben hozzájárultak a piacgazdaságra való átállása, illetve eh, ezen országok demokratizálódása érdekében. Elnök, eh, miután a zöldek nincsenek jelen, eh, Szaid Kamálnak adom meg a szót az ECR nevében. Köszönöm szépen, nagyon érdekes látni, hogy a zöldek ekkora érdeklődést mutatnak a dosszié iránt, ezt mindannyian tudomásul kell, hogy vegyünk. Itt az EBRD szerepének pontosítása, tevékenységének földrajzi kiterjesztése, ezt nagyon fontos, hogy meghatározunk. 90 óta 90-ben alakult meg ez a bank, és én a PSD-m kapcsán foglalkoztam a bank tevékenységével, illetve a különböző átalakulóban lévő gazdaságunknak nyújtott segítséggel. Itt az újonnan megalakult demokráciákkal külön foglalkoztam, és erre tekintettel én üdvözlöm az EBRD tevékenységének a mediterrán országaira történő kiterjesztését, mindaddig, amíg megfelelő intézkedések kísérik mindezt, tehát nagyon szigorúan fel kell mérnünk, hogy ezek az országok valóban ráléptek-e a demokratizálódás, a többpárti rendszer kialakításának útjára. Nem lehetünk előítéletesek a tekintetben, hogy egy párt iszlamista-e vagy nem, hiszen egy demokráciában a legkülönfélébb nézetek uralkodhatnak. Egyiptomban például számos olyan párt van, amit mi igen könnyen iszlamista bélyeggel illetnénk Európában. Az ek pártnak, párthoz hasonlóak részben, tehát a török párthoz, mások azonban szélsőségesebbek, tehát még egyszer alaposan fel kell mérnünk, hogy valóban a demokrat, demokráciát építik ki ezek az országok, és támogatjuk azt is, hogy az EBRD szigorúbb beszámolóval tartozzon a parlament felé. George is nagyon hangsúlyosan említette mindezt. Az EBRD képviselője az előző szakbizottsági ülésen igen helyesen mondta, hogy itt valóban el kell kerülni adott országokban az átfedéseket. Szerintem és tudom, hogy az EBRD indulása meglehetősen vitás volt, és nehézkes. Mindenki arról beszélt, hogy micsoda pompás luxus irodákat és irodaházat épített magának Londonban, Atali is kritizálták, komoly megjegyzések érkeztek a kelet-közép-európai országokból. Számos kollégához hasonlóan tehát én támogatom a jelentéstevőt, és szívesen működök vele együtt árnyék jelentéstevőként. De Chances kolléga, köszönöm szépen, elnök úr. Már volt egy előzetes vitánk erről a kérdésről, és pozitívnak találom, hogy a jelentéstevő asszony a módosítókban bizonyos mértékig figyelembe vette az a különböző frakciók által említett agályokat. Két csoportra oszthatók ezek. Először is az agályok részben arra vonatkoztak, hogy az EBRD bizonyos tevékenységei környezet, a környezetre ártalmasak voltak, a második viszont, hogy a tevékenysége mennyire veszi figyelembe az adott ország specifikumait. Más kollégák is említették, hogy ez fontos, ugyanakkor viszont két-három további dolgot is szeretnék említeni. Az első, ki fogja végül is irányítani ezeket a projekteket az EBRD részéről. a régi politikák, a régi politikusok és elitek is részt vesznek-e ezekben a projektekben, ugyanazok, akik ellen az arab forrada, tavasz forradalom harcosai felléptek. Ugyanakkor a lehetőség szerint arra is oda kell figyelni, hogy ezek a tevékenységek ne ássák alá a demokráciát, és ne az ottani ö, vagyon kiaknázására irányuljanak. Az Európai Unió a külgazdasági tevékenységében is a piacgazdaság élharcosa. És én ezzel azt akarom mondani, hogy az a korábbi elképzelés, hogy a piacgazdaság automatikusan a demokráciát eredményezi, elvezet az el, demokráciához, ezt mindenféleképpen fel kell vizsgálni az elmúlt néhány év eseményei kapcsán. Köszönöm a lehetőséget, és köszönöm a jelentéstevő munkáját. Lulid asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Binef jelentéstevő úrnak ezért a jelentésért. Sajnos nincsenek itt a zöld szövetségeseim ebben a témában, hiszen az aggájainkat közösen vizsgáltuk, követtük már évek óta. Ez pedig azt is jelenti, hogy hogy már régen össze kellett volna fogni ezeket a tevékenységeket. Most pedig egy további kiterjesztést kérünk, földrajzi kiterjesztést, és szerencsére a jelentéstevő jó pár módosító nyoma, nyom, módosítót nyújtott be, amelyek igazából biztosítékot adnak, illetve figyelmeztetnek és megnyugtathatnak bennünket. De természetesen nem jutunk oda, amit akartunk, ez pedig az, hogy az EBRD tevékenységét az EIB tevékenységébe, tevékenysége keretében értelmezzük. Én csak annyit kívántam elmondani, hogy a dízes, tízes módosító nagyon is tetszik nekem. Miért? Mert miről is van szó ebben? Azt mondja, hogy a 134-es állásfoglalásban a tanács, a kormányzó tanács hangsúlyozza, hogy a mandátum kiterjesztése úgy kell, hogy megtörténjen, hogy tő, további tőke emeléssel ez ne járjon, és valóban ez rendkívül fontos. hogyha többséget élvez ez a földrajzi kiterjesztési javaslat, nagyon remélem, hogy ebből nem fogunk, nem fogunk további problémákat megérezni, hiszen az északi, az északi térségben, a földrajzi tenger északi térségében is vannak már gondjaink, és a déli, földközi tenger déli országai potenciálisan sokkal gazdagabbak, mint, mint bizonyos európai tagállamok. Természetesen én egyetértek azzal, hogy őket intellektuális szempontból támogassuk, de, de talán nem gazdaságilag. Bár ugye támogatjuk az arab tavasz elveit. kitartanék amellett, hogy az EBRD-t az EIB-be kellene integrálni, szerintem ez lehetne a megoldás, mert a jelenlegi helyzet ugye hihetetlen költségekkel kell számolni, amelyek nem védhetőek a jelenlegi helyzetben, akkor, amikor csökkenteni kellene a bürokratikus terheket, és nem pedig tovább bővíteni azokat. Tehát még egyszer köszönnettel tartozom a jelentéstevőnek, és majd meglátjuk, hogy milyen más módosítókat fog benyújtani nekünk, azonban el akartam mondani tisztán és egyértelműen, hogy nem hiszem, hogy jó megoldás az, hogyha földrajzilag kiterjesztjük az EBRD tevékenységét, mert én azt szeretném, hogyha az EIB tevékenységével összevonnánk azt. Köszönöm. Um, <clears throat> I'd like to say something. Én uh, is szeretnék szólni. Kamel úr Atali urat említette, illetve a nagyon drága márvány épületről. De minden esetre őt azért tisztelet illeti meg. Akkoriban eléggé vitás volt a bank helyzete, tevékenysége, Ugyanakkor a eh, közép-európai országok sajátosságaira tekintettel szerintem a bank igenis sikeresnek bizonyult, hiszen a térség konkrét problémái segített kezelni. Én meg vagyok győződve arról, hogy az EBRD rendelkezik kellő eszközökkel, tapasztalattal ahhoz, hogy eh, ezt eh, a jelenlegi tevékenységi sablont, ha úgy tetszik, egy olyan térségben is alkalmazza, ami ugyan nem ugyanaz, mint a közép-európai térség, de sok tekintetben hasonló. Tehát azt szeretném mondani, hogy korábban beszéltünk a mediterránium sajátosságairól, és hogy az északi és déli országok egy közös bankot, vagy ha bankot nem is, de egy közös programot hozzanak létre. Ezt azonban számos akadály meggátolta. Az EBRD-nek e egyrészt tehát vannak eszközei, ugyanakkor az EBRD ezeket az eszközöket azok, azon közép-kelet-európai országok esetében alkalmazta, amelyek csatlakozni akartak az EU-hoz. Most pedig olyan országok esetében alkalmazná, akiknek ez nem szerepel a napirendjén. Tehát itt nem lehet ugyanazokat, tehát ugyanolyan térségeket összehasonlítani. Éppen ezért specifikusabbnak kell lennünk hosszabb távon ebben a térségben, és nem csak automatikusan kiterjeszteni az EBRD tevékenységét erre a ters- térségre. Binev úr, kíván-e lezárásként még szólni? Köszönöm szépen, elnök úr, teljesen egyetértek önnel. Ugyanakkor a bankok eltérőek. Az EBRD szerintem felkészültebb, hogy az arab tavasz következőben előállt helyzettel megbirkózon, azt kezelni tudja. Én osztom számos kollégám által felvetett aggodalmakat, és szerintem előre kell lépnünk. Május közepéig egyértelművé kell tennünk, hogy támogatjuk-e vagy sem. És addig minden kérdést tisztáznunk kell, és remélem, hogy a megfelelő válasz születik majd meg. Elnök, tekintettel arra, hogy ez egy sürgősen eldöntendő kérdés, Binev úr is utalt erre, a határidő meglehetősen rövid, nevezetesen március 23-a dél. Ezeket április 17-én fogjuk majd megvitatni, és ezt erről majd közvetlenül húsvét után, április 17-én szavazunk. További hozzászólások, amennyiben nincsenek, akkor az ülést három órakor folytatjuk. Köszönöm.